megtörténhessen, ezért az első panel végére halasztjuk el ezt a szavazást. Meg is kezdjük az ülésünket az első meghallgatással szervezett bűnözés az Európai Unióban. Tevékenységi szektorok, nyomozás, az első klaszter a UNODC és az Interpol témáival foglalkozik. Két prezentációt fogunk meghallgatni, ezek a világszintű szervezetbűnözési kérdésekkel fognak foglalkozni. Me asszony kezdi az ENSZ kábítószer és bűnügyi hivatala részéről a prezentációk sorát, bemutatja a szervezetüknek a munkáját, tevékenységét, kábítószerkereskedelmi és szervezetbűnözési területen, és röviden be fogja mutatni az éves jelentésüket, a World Drug Reportot is. Ezt követi a kábítószer fogyasztás, kereskedelem és illegális vonatkozó kérdéseket fogja bemutatni. Mely asszony után az Interpol képviselője Rosbach úr be fogja mutatni szervezetük általános értékelését, globális értékelését a szervezet bűnözéssel kapcsolatos fenyegetettségek és kihívások témájában. Már is megadom a szót Me asszonynak, 15 perces prezentációt fog tartani. Elővezetném, sajnálom, de muszáj ezt elmondanom, hiszen sajnos sokszor előfordul, hogy túl sokáig akarnak beszélni az előadók, úgyhogy muszáj lesz 15 perc elteltével megszakítanom az előadást. Nem szeretném, hogy erre sor kerüljön. Nagyon kellemetlen ez a feladat számomra, úgyhogy remélem, hogy nem kerül rá sor. Ezt követően szintén 15 percet fog kapni Rosbach úr. Ez, ezután lehet majd hozzászólni, kérdéseket föltenni, természetesen az előadóknak és a koordinátoroknak van elsőbsége. Amikor kérdést tesznek föl, kérem, hogy jelezzék, hogy kihez szól a kérdés, és azt se felejtsük el, hogy fejenként két perces felszólalási lehetőség van. Az előadók választ fognak adni, és ha fennmarad még idő, akkor egy második kérdéskörre is sor fog kerülni. A meghívottak újra szót fognak kapni, hogy válaszoljanak. Nem is akarom húzni az időt, átadom a szót me asszonynak. Perfetto. Grazie, buongiorno, eh, signora Presidente. Köszönöm szépen, elnök asszony. Kérem inkább, amikor még két-három percen van, akkor jelezzen. Jó reggelt kívánok mindenkinek, nevem Angela Me vagyok, az ENSZ kábítószerellenőrzés és bőmegelőzési hivatalától érkeztem. Megpróbáltam egy kicsit összefoglalni azokat a fő megállapításokat, amelyeket éves jelentésünkből ismerhetnek meg. Talán tudják, hogy ezt minden évben tesszük, és megpróbálunk képet adni arról, hogy a kábítószerpiacon globális szinten mi történik. Megpróbálom tehát az önök elé, önök elé tárni azokat az elemeket, tényezőket, amelyek elsősorban Európára jellemz, jellemzőek, illetve amelyeket globális szinten észrevetünk. Hogyha globális szintet nézzük, akkor tulajdonképpen nagy változásokat nem tapasztalhatunk. Például a kábítószer felhasználás tekintetében, hogyha megnézik itt a barna és a kék oszlopokat, ez a kábítószer felhasználók számát mutatja, illetve azok előfordulását, és tulajdonképpen nagy ö, különbségeket nem láthatunk. Ami a termelést illeti, nem látunk túl nagy változásokat kokain tekintetében, ami pedig az ópium termelést illeti, azt láttuk, hogy ö, megint magas szintű a globális ópium ter- termelés, ez körülbelül 70 ezer metrikus tonnát tesz ki, jól lehet, 2010-ben visszaesés volt tapasztalható, ugyanis az ópium növényeket betegség sújtotta Afganisztában, úgyhogy ez körülbelül felére csökkentette a termelést. De a felszín alatt azért vannak változások, ezeket tapasztalhatjuk is. Azzal szeretném kezdeni, hogy megvizsgáljuk a heroin kereskedelmet. Talán tudják, hogy van egy hagyományos útvonal, a heroin Afganisztánból érkezik, ahogyan itt is láthatják ezen a baloldali képen. Afganisztánból kilép, majd Iránon keresztül, Törökországon keresztül, illetve a Balkánon keresztül gyakorlatilag elérkezik Nyugat-Európába. Van egy északi útvonal is, amely Közép-Ázsián keresztül, illetve az Orosz Föderáción keresztül halad át Európába. Tehát ez a két nagy fogyasztói piac, persze vannak más útvonalak is, ugyanis láttuk már, hogy az afgán ópium például délkeleti irányba halad, de mi elsősorban a nyugat-európai útvonalra fogunk összpontosítani. Ez a hagyományos útvonal, amit itt látnak. De milyen jelek mutatkoznak? Melyek a feltörekvő útvonalak? Itt láthatnak egy térképet, és azt látjuk, hogy a heroin Afganisztánból Pakisztánba érkezik, majd tengeri úton Pakisztánból elérkezik Katárba, majd az öböl, öblön keresztül eljut Kelet-Afrikába. Az elmúlt néhány évben voltak problémák Afrikában, ott körülbelül 200%-os növekedést tapasztaltunk, de ezt gyakorlatilag úgy láthatjuk, hogy egy útvonal alakul ki, és ez egyre terjeszkedik. De elsősorban azt látjuk, hogy a heroin, amely elsősorban Európába érkezett közúton, most már inkább tengeri útvonalon halad, mivel kihasználják azokat a növekvő kereskedelmi útvonalakat, amelyeken keresztül elsősorban termékeket is szállítanak nagy mennyiségben, tehát nagyon sok teherhajó található, illetve teher szállító repülőgép, Katáron keresztül például, az Egyesült Arab Emirátusokon keresztül, tehát az öbölnek ezen a részén azt láthatjuk, hogy van egy lehetőség ebből kifolyólag az illegális kábítószerkereskedelemre is. Aztán pedig Pakisztánból érkezik az Egyesült Arab Emírségekbe a kábítószer, majd visszajut Kínába, repülőgépen például, de ugyanakkor tengeri útvonalakat is használnak. Spanyolország például 2011-ben arról számolt be, hogy gyakorlatilag 50%-os növekedés volt tapasztalható és amik eh, a lefoglalt heroin mennyiség elsősorban a tengeri kikötőkben, tehát annak körülbelül 50%-át tengeri kikötőkben foglalták le. Úgyhogy azt tapasztalható, hogy egyre nagyobb mértékben érkezik tengeri útvonalon Európába a kábítószer. Ha megnézzük, hogy mi történt, például 2010-ben valószínűleg tudják, hogy eh, volt ez az a ópium betegség, amely Afganisztánt sújtotta, a heroin előállítása drasztikus módon lecsökkent, és azt láttuk, hogy ez az európai piacon is megjelent, tapasztalható volt. Hogyha megnézzük a kék buborékokat, azt láttuk, hogy hol csökkent a lefoglalt mennyiség, és a barna buborékok azt mutatják, hol növekedett a lefoglalt mennyiség, és a sárga pedig egy stabil helyzetet mutat például Kínában. 2010-ben tehát az ópium betegség sújtotta Afganisztánt, és ezek a hagyományos útvonalak Afganisztánból a Nyugat-Európába vezető útvonalakon csökkenés volt tapasztalható a lefoglalt kábítószer mennyiségekben. Ez azt mutatja, hogy a heroin ellátás csökkent a hagyományos útvonal mentén. Voltak arra is bizonyítékok, hogy arra vonatkozóan, hogy egyes nyugat-európai országokban hiány mutatkozott a heroin mennyiségben, például az Egyesült Királyságban. Az Egyesült Királyság Tehát az a heroin, amelyet az Egyesült Királyság felhasznál, a, le, a heroin legnagyobb mennyisége tengeren keresztül érkezik Pakisztánból közvetlenül, és így módon érintve volt az afganisztáni ópiumbetegség által, de ez valószínűleg nem csak ennek volt betudható, ez a fajta csökkenés, hanem annak is, hogy a török és a brit hatóságokkal együttműködésben sikerült olyan műveleteket végrehajtani, amelyel megakadályozták, hogy eljusson a kábítószer a brit piacokra. De vannak más európai országok, például Oroszország vagy Svájc, ahol hasonló jelenség volt tapasztalható, tehát kevés volt a heroin. Ez egyébként egy, rend, egy borzasztóan hal, halálos szert használtak a heroin helyett, például a dezomorfint, amelyet fecskendővel juttatnak be, nagyon komoly egészségkárosító hatása van, és főként a hív terjedésének veszélye sokkal rosszabb ebben az esetben sokkal nagyobb, mint mondjuk a heroin használat esetében. Amit globális szinten tapasztalhatunk az ópiátok piacán, ez az, ami egy látszólagos egyensúlytalanság, ugyanis amit Nyugat-Európában láthatunk, de tulajdonképpen egész Európában vagy Észak-Amerikában azt látjuk, hogy a heroin felhasználás stagnál vagy csökken. Az Egyesült Államokban például a heroin használat egyre csökken, és a receptre felírt opium származékok használata terjed inkább. Sokkal magasabb, mint például az illegális kábítószerek használata. De mi a grafikonon láthatunk, a barna oszlopok a termelést mutatják, az ópium termelést éves szinten, és ezek a vonalak pedig az árat mutatják a termelő országokban, az előállító országokban. És azt látjuk, hogy az ár még mindig növekedik még mindig növekedik az összes forrásországban, legyen az Afganisztán, Myanmar vagy Kolumbia. Talán tudják, hogy egy gazdaságban, hogyha a forrás ára növekszik, az azt mutatja, hogy a kereslet növekszik. Ez hogyan tudjuk magyarázni, ezt a látszólagos egyensúlytalanságot? Hogyha alábecsültük a fogyasztói piacot globális szinten. Úgy tűnik, hogy vannak olyan növekvő fogyasztói piacok, amelyeket nem látunk, ez lehet Ázsiában vagy Afrikában, hiszen ezekből az országokból nagyon kevés adatunk van. Úgyhogy valószínűsíthető, hogy az fel, ott felhasznált ópiátok mennyisége növekszik, de nem sikerül ezt kimutatni, ugyanis nem rendelkezünk megfelelő adatokkal. Vagy pedig az is mutat, az is Bizonyítható lehet ezáltal, hogy a rendőrség tevékenysége sokkal hatékonyabb, tehát hogy sikerül nyomon követni, illetve lefülelni az ópiát útvonalakat, és ezért csökken a mennyiség. A nyers ópium piaca terjeszkedhet, ez egy újabb magyarázat, ugyanis a morfin, Pakisztánban lefoglalt morfin mennyisége növekedett. A heroint megelőző állapot ez. Ezért látható, vagy tapasztalható egy megnövekedett kereslet az ópium iránt. Ami az árakat illeti, és megint visszatérnék arra, hogy az árak adhatnak egyfajta elképzelést arról, hogy megváltozott a kereslet kínálat aránya. Itt az oszlopok megint a globális termelést mutatják az ópium terén, a kék vonal pedig, ami legalul látható, ez az ópium árának változását mutatja Afganisztánban, a barna vonal pedig a három szögekkel, ezt középen láthatják, egy lefelé megy és nagyjából stabil. Ez a heroin kiskereskedelmi árát mutatja Nyugat-Európában. És ahogyan láthatják, Tulajdonképpen az afganisztáni ópium ár semmilyen befolyással nincsen az európai heroinárra. Ez is azt mutatja, hogy az európai piacot inkább a kereslet vezérli, nem pedig a kínálat. Gyakorlatilag folyamatosan csökkenő ár tapasztalható Európában, ez azt mutatja, hogy a heroin felhasználás piaca stagnál. Mit mondhatunk el a kokainról? A kokain esetében itt megint a hagyományos útvonalakat tapasztalhatjuk az andoki régióból, a karibi térségen keresztül Európába, vagy Venezuelán keresztül Európába, vagy Nyugat-Afrikán keresztül. Ez az új útvonal, amit láthatunk, ez Brazíliából érkezik a balkáni régión keresztül Nyugat-Európába. Tehát vannak olyan bűnözői hálózatok, amelyek a balkáni régióban tevékenykednek, Brazíliában, Niger, a kok kokain tehát elhozzák Nyugat-Európába, a balkáni régión keresztül aztán Brazíliából Nyugat-Afrikába, oda mindig tengeren keresztül érkezik nyilván, eljut Európába, illetve egy nagyon vékony vonalat láthatunk, Nyugat-Afrikából érkezik a kábítószer, Nyugat- vagy Közép-Európán keresztül, illetve az észak-amerikai Al-Qaida hálózathoz is kapcsolható, ez nem egy különösebben nagy bevált útvonal, de a terrorista csoportok azért használják. Illetve Argentinán keresztül is tapasztalható egy feltörekvő piac, gyakorlatilag egy transnacionális nemzetközi csoportok bűnözői csoportok most már Argentínába teszik át tevékenységüket, és a brazil partok mentén jutnak el Európába, vagy pedig Brazíliából légi úton közvetlenül eljut Európába a kábítószer, és Európába már extazi formájában érkezik. gyakorlatilag növekedés tapasztalható a kikötőkön keresztüli belépéseknél, a balti tengeri kikötőknél is egyre nagyobb mennyiségben érkezik a kábítószer Amerikából Európába. Kihasználják a teherszállító útvonalaknál a nagy konténereket. Aztán, ami a kanabiszt illeti, Európa egy átmenetben lévő piac, kannabisz tekintetében Európát elsősorban Marokkó látja el hagyományosan, Spanyolországon keresztül, de amit láthatunk, hogy Marokkó jelentősége az európai piacon csökken, ami viszont feltörekvő, az maga a növénynek a termesztése. Egyre jellemzőbbé válik a hazai termesztés, és vannak olyan transnacionális csoportok, amelyek az európai kanabisz termesztésre összpontosítanak. És voltak olyan lefoglalt mennyiségek, ahol a bűnözői csoportok a kanabisz, a heroin, a kokain esetében az volt tapasztalható, hogy egyes országok arról számolnak be, hogy a lefoglalt kannabisz növény mennyiségében 1000%-os növekedés volt tapasztalható. Ez a piac tehát nagyon gyorsan növekedik, és átáll inkább a hazai termesztésre. Azt hiszem, hogy a 15 percem letelt, úgyhogy köszönöm figyelmüket. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy ennyire részletesen bemutatta a témát és azt is köszönöm, hogy betartotta a 15 perces felszólási lehetőséget. Rozbak úrnak adom meg a szót, az Interpol képviselője, és ahogy mondtam, általános értékelést fog bemutatni a szervezete részéről, a szervezet bűnözés tekintetében. Öné a szó. Köszönöm. Man. My name... Jó reggelt Hölgyeim és Bent Rosbach vagyok, a speciális bűncselekmények elemzési igazgatója vagyok az Interpolon belül Lyonban, Franciaországban. Azért vagyok ma itt, amiért itt vagyok, az pontosan egybeesik az önök bizottságának nevével, konkrétan a, a korrupció, pénzmosás és a szerzett bűnözés elleni harc témakörével. Ám feladatköröm lefed más olyan területeket is, mint a, a kábítószer csempészés, a, a labdarúgó merkőzések bundázása, közbiztonsági kérdések, terrorizmus elleni harc, az embercsempészet, a, a műcs, kincsek elrablása és egyéb bűncselekmények. Azok, akik, ismerik, akik nem ismerik szervezetünket, azoknak mondom, hogy 190 tagországunk van, Lyonban van a főtitkárságunk, a központunk, és kapcsolattartó irodáink működnek Brüsszelben, New Yorkban, Buenos Airesben, Bangkokban, San Salvadorban, Abidjanban, Yaoundéban, Harareben és Nairobiban is. Egy új struktúrát is kidolgozunk, éppen most építünk Szingapurban, az Interpol Global Complex néven, ez 2014-ben indul majd el. Jelenlegi főtitkárunk Ronald K. Noble, egy amerikai, illetve az Interpol elnöke Bun Hui Ku, aki szingapúri származású. Minden tagország képviselteti magát egy nemzeti központi hivatal révén, NCB nek a rövidítése, amely kapcsolatot tart a hazai bűnüldözéséért rendészeti erőkkel működtetünk egy, 24, egy, egy 24 órán át működő ö, kommunikációs rendszert, amely minden irodát összekapcsol világszerte, valamint a főtitkárságunkat és a többi hivatalt, amelyet előbb felsoroltam. A kommunikáció azt jelenti, és ezzel azt szeretném hangsúlyozni, hogy nem csak szóbeli kommunikáció, hanem képelemeket, DNS profilokat, újlenyomatokat és más elemeket is át tudunk adni egymásnak Ugyanakkor egy rendőrségi hálózat, is kapcsolódik az NCB hálózat, valamint bűnelkövetőkről szóló adatbázis. is működtetünk Lyonban, amely egyes személyekre vonatkozóan lekérdezhető, hogyha vagy, vagy fegyver, vagy gépkocsi elrablása, vagy elvesztése történik, kereshető ebben a rendszerben. A főtitkárságunk éjjel-nappal működtet egy irányító és koordinációs központot Lyonban, Buenos Airesben és nem sokára Szingapurban is, amely bármely üzenet kérelemre válaszolhat bármely hivatalos négy nyelvünkön, angolul, franciául, arabul és spanyolul, éjjel-nappal bármely központi, nemzeti központi hivatal lekérdezésére válaszolva. Nagyon fontos elmondanom, hogy az Interpol nem autonóm rendészeti vagy nyomozati szerv, és nem ö, adhat elfogadó parancsot. Ez tulajdonképpen egy, egy szélesen elkerjedt hiedelem, de nem helytálló. Ez sokkal inkább adat fenntartó és adatokat közlő iroda vagy hálózat vagyunk, nagyon sok olyan eszközünk és szolgáltatásunk van, amelyet a tagországok és taghivatalok használhatnak fel, annak érdekében, hogy mindenféle bűncselekménnyel szemben együttesen tudjunk fellépni. A 190 tagország, tagország révén nyilvánvaló az is, hogy a szerzett bűnözésnek minden formája ellen nem tudunk fellépni, különösen olyan mélységben, ahogy azt tudnék, ezek nagyon eltérnek országról országra ezek a bűnelkövetési formák. Napi kihívást jelent az is, hogy meghatározzuk, hogy vajon a tagország által lejelentett bűncselekmény tekinthető-e szervezett bűnözésnek, vagy pedig inkább egy egyedi bűncselekménynek, amelyet egy vagy több egyét, egyén követel. Ugyanakkor a tagországokkal való napi információ révén nagyon nyilvánvalóvá, meghökkentő nyilvánvalóvá vált, hogy egyes bűncselek, bűnelkövetési formák egyre inkább bűncselek, ö, szervezett bűncselekményként jelennek meg, és ezért kell koncentrálnunk ezekre a stratégiákat és a forrásokat a tagországok részéről is igyekszünk prioritizálni és kiválasztani olyan bűncselekmény és formákat, amelyekre koncentrálunk. kell, és ezekre projekteket is kifejlesztünk, valamint rövid és hosszú távú operatív műveleteket, együttműködve a fő érintett országbeli hivatalokkal. A legnagyobb rendőr szervezet révén nyilván nem tudunk minden a közbiztonságot és a közrendet fenyegető, a szervezett bűnözésből származó veszélyre szemben fellépni. Azért, hogy mégis erre törekedésünk, a kulcsfontosságú szervezetekkel, mint a UNODC-vel, amely képviselőtől most hallottak előadást, valamint a, a Világbám szervezettel, a Világbankkal, a Világ egészségügyi szervezetével, a Nemzetközi Bűnözési bírósággal, valamint regionális és szubregionális szervezetekkel, mint az Európai Unió, az Európa, a SZEPKA, amely nem más, mint a dél-kelet-európai rendőrfőnökök szervezete, a Karikkal, amely a közép-ázsiai regionális ö, hírtezési központ, valamint a szubszaharai rendőrségi szertekkel kapcsolatot tartani és szorosan együttműködni. A legtöbb esetben a kapcsolatunk túlmegy azon, hogy memorandumokat cserélünk ki, illetve szándéknyolcozokat írunk, sokkal inkább azonnali és nyomozati együttműködéset jelent ez a kooperáció. Arra nincs idő, hogy minden olyan bűnelkövetési formát felsoroljak, amelyekre kiterjedt tevékenységünk, inkább csak a legsúlyosabbakat, illetve az önök által legfontosabbnak tartottakat sorolnám föl. Azok, akik többet szeretnének tudni a tevékenységeink teljes köréről, azoknak ajánlom, hogy menjenek el a weboldalunkra, amelyet naponta frissítünk. A kábítószerellenes harc tekintetében a fő termelő és csempész szervezetekkel szembe lépünk fel olyan országban, mint például Mexikó, ahol a, red, a, a rendkívüli erőszak és a kormányzati, valamint politikai választott politikusok megfélemlítése nagyon komoly kihívást jelent, nem csak a rendvédelmi szerveknek, hanem általában a demokráciát fenntartó erőknek, és nem csak Mexikóban, hanem a világ több részén is, például dél ázsiában is, ahol mexikói szervezett bűnözői csoportok megvetették a láb, igyekeznek megvetni a lábukat. Európában is fel kell lépnünk a szervezett bűnözés ellen, ahol is a kábítószercsempészet mögött állnak ezek, különösen a heroin tekintetében, amely főleg Afganisztánból származik. Regionális szeretekkel is együttműködünk ebben a harcban, ezeket felsoroltam az imént és vannak speciális partneri kapcsolatrendszerünk is Oroszországgal, Franciaországgal és a Párizsi Paktum megállapodásban szervező országokkal. Afrikával fordulva az Interpol aktívan részt vesz a kokain importálása ellen, amelyet Dél-Amerikából Nyugat-Afrikán át csempésznek át. Itt nyugat-afrikai és európai szervezetbűnözői csoportok vesznek részt ebben a tevékenységben. Az is riasztó trend, hogy az amfetamin ö, ö, új területekre ment át, Nyugat-Afrikára, Iránra, Dél-Kelet-Ázsiára. Az európai szeretbűnözés is nagyon sok területen aktív. Itt is fel kell lépnünk ezek ellen. Az embercsempészet, a, a végszerlopás, a pénzhamisítás, a műkincsek elrablása sorolható ide. Hadd fölök föl néhány olyan projektet, amelyet a szervezetbűnözés ellen indítottunk el Európában az elmúlt években. A, a Pink Panther projekt a rendvédelmi szerveket támogatja, azokat, akik a magas értékű ékszer rablás ellen lépnek fel Európában, a közel és néhány ázsiai országban. Ezek a bűncs, ezeket a bűncselekményeket szervezett bűncsoportok követik a legtöbb esetben dél-kelet-európai gyökerű csoportok ezek. A tevékenységeink megfigyelése révén világosá vált, hogy egyébként kiterjeszteni a, ezen területről szélesebb területekre a bűncselekményeiket. A Millennium projekt az eurázsiai szervezett bűnözési csoportok határon átnyúló tevékenység ellen lép fel. Nagyon sikeres volt abban, hogy a fő legfontosabb bűnekövetőket és infrastruktúrákat feltárta Európában. A szervezett bűnözés elleni harcunk ezen a területen persze nem csak adatgyűjtésre szorítkozik. A legfrissebb adat, hogy az Interpol azonnali válaszadó csapata, az IRT 2012-ben Limosban, Franciaországban kerül bevetésre, hogy a francia rendőrséget és az Európa támogassa a Bijou operatív műveletben, ahol is grúz és örmény bűnökvetői csoportok ellen léptük fel. 21 szemét fog, ö, fogtak el ebben a az akcióban. A BESA projekt éppen a két éves időszakának végén jár, ez is szervezetbűnözés ellen lép fel, hangsúlyozottan a dél-kelet-európai térségben a kábítószer csempészetre. Az Interpol szorosan együttműködik a SEPKA tagországokkal is, operatív, nyomozati és hírszerzési szinteken is. Minden év eredményeit feldolgozza az Interpol egy, egy fenyegetettségi értékelési jelentésben, szítek ennek a rövidítése. A jelentést nem csak a szepk küldjük meg, hanem más rendőrségi szervezetnek is érzékeny rendőrségi adatokat közlünk, amelyeknek regionális kiadása van, és határon átnyúló jelentősége. Ezeket a lehetőségeket persze csak a rendőrségeknek juttatjuk el. Az emberiség szemben való a, a részvétel a szervezett bűnözésnek globális jelenség. Hatalmas bevételt jelent ez a bűnszervezetek számára és házataik számára, és gyenge gazdasággal rendelkező országokból származnak az áldozatai általában. És a politikai rendet, a közrendet fenyegetik ezek a cselekvények. Az Interpol lebontja a tipológia szerint ezeket a bűncselekményeket, a gyermekek és nők elleni szexuális erőszak és visszaélés, a felnőttek és a gyermekek illegális munkaerőként való csempészetére. Az Interpol sorosan működik nemzetközi szervezetekkel ezen a területen is, például a Frontex-el. Az Interpol ezentúl aktívan részt vesz a szervezetbűnözés ellen a labdarúgó mérkőzések úgymond bundázása és, és illegális fogadások ellen is fellépünk, más tagországainkat is bevonunk ebbe Ázsiában, ott, ahol ennek a szervezetbűnözési formának nagy jelentősége van. Az illegális és ö, hamis gyógyszerek ö, csempészet elleni fellépés is fontos feladat az Interpolnak, és erre vonatkozóan egy gyógyszerészeti részlegük is dolgozik, amely koordinálja nemzetközi fellépést ezen kockázat ellen, hogy eh, egy példát adjak arra, hogy mennyire hatékony ez az együttműködés az egyes. Hagy említsem meg a Pangea nevű műveletet, amely egy egy hetes, 80 tagország koordinálását jelentő fellépés volt, mely révén 13.500 weboldal tudtunk lezárni, és 8000 csomag hamisított vagy gyógyszert foglaltunk le, ami 2,4 millió adag hamis gyógyszert jelentett. 48 országból származtak ezek a termékek. Az Interpol abszolút belátja, hogy mennyire összefügg a terrorizmus és a határon átnyúló bűncselekmények, ezért koordináljuk tevékenységünket ezekre is. Például a terroristák felhasználják a, az embercsempészek szállítási hálózatait a saját céljaikra is, és ez egyre növekvő kockázat a, határ, a rendvédelmi és a határőrzési szervek számára Európában. A közrendi és terrorizmus elleni, valamint az embercsempészet elleni osztályaink együtt, ezért össze, együttműködnek az Interpolban. 190 tagországban képzünk külön egységeket ezekre a célokra, és beszerzünk olyan eszközöket, amelyek révén a terepen működő nyomozók munkáját tudjuk segíteni, és ezt tudjuk kapcsolni a tevékenységüket. Ahogy említettem, már folyamatos kívást jelent a szervezett bűnözés fejlődésével lépést tartani. Az Interpol igyekszik ezt a kívást emberi és anyagi erőforrások révén is fenntartani fejlődése révén, de nem egyformák a forrásaink ugyanakkor nem szabad, hogy ezek az akadályok elretentsenek bennünket. A stratégiai tervezési igazgatósunk napi szinten azon dolgozik, és azért működik együtt partnerekkel, hogy egy olyan ö, szűrést tudjunk létrehozni, amelyek révén meghatározhatjuk a fő bűncselekményeket, és fel tudunk lépni azok ellen. Közös adatgyűjtési rendszerek révén is együttműködünk a privát, a magánszektorral is, hogy meg tudjuk azokat a forrásokat, anyagi forrásokat határozni, amelyek a szervezetbűnözői csoportokat támogatják. A illegális tevékenységből származó gyors bevételekre való éjség és ezek, ezek keresése továbbra is fennmarad, és ezért ezek a bűncselekmények továbbra is komoly kihívást jelentenek. Ezért kell koncentrálva, koordinálva fellépnünk szervezeteink révén, például az Europol, az ENSZ ODC szervezete és a WCO révén, hogy ezt az egyensúlyt a mi javunkra tudjuk elbillenteni. Köszönöm, meghallgattam. Grazie, signor Rosbach. Köszönöm, Rosbach úr. Egy perce korábban fejezte be a hozzászólását, példát mutat nekünk. Ahogy mondtam, most van egy első kérdéskör. Az előadó és a koordinátoroknak elsőbséget adok a hozzászóláshoz, és kérem, hogy mindig jelezzék, hogy a kérdést melyik vendégünkhöz szól. Ha sikerül, akkor lesz egy második kérdéskör is, és még egyszer kérek mindenkit, hogy maximum két percben szólaljon föl. Jákolé Nór, az előadó, az első felszólaló. Köszönöm, elnök asszony! mindenképpen betartom azt az időt, amit nagyon helyesen meghatározott. Nagy érdeklődéssel hallgattam mind a két prezentációt. Részletes leírását mutatták a két szervezet tevékenységének. Van egy közös nevező, ami összekapcsolja a két előadást, a két prezentációt, bűnügy és terrorizmus. Sőt, több alkalommal említették az alkaidát, a drogkereskedelmi utak mentén, és a másik prezentációban is hallottuk, hogy hatékonyan kell fölépni két gyakran szorosan kapcsolódó jelenség ellen. Egyetemű a kérdés, ami ebből adódik. Figyelembe véve ezt a teljesen egyetemű összefüggést, a nemzetközi szervezetek amelyek feladata, hogy hatékonyan lépjenek fel a szervezetbűnözés ellen és a terrorizmus ellen is. Ezek a nemzetközi szervezetek hogyan tudnak együttműködni, milyen korlátai vannak a tagállamokkal való együttműködésnek. Az Európai Unió egy sor megállapodást írt alá, például a SWIFT-et, de több ilyen hasonló megállapodást írtunk alá. Milyen javaslataik lennének azért, hogy az esetleges szélesebb körű együttműködés, rendőrség együttműködés előtt álló korlátokat lebontsuk. Hiszen nagyon fontos, hogy minden szereplő közösen lépjen föl ezek ellen a bűnügyi jelenségek ellen, hatékonyan lépjenek föl, és a kábítószer kereskedelem esetében is hasonlóan nagyon hatékonyan kell fölépni, hiszen ezek folyamatosan működnek, változtatják az útvonalaikat, hatékonyan lépnek föl, a szervezetbűnözés kereteik között működik mindez Európában, és főleg Dél-Európára igaz ez. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm, Jakolino képviselő. Most két percet kap Borgéció képviselő. Köszönöm, elnök asszony. Nagyon aktuális a téma. Muszáj egy nagyon súlyos aspektusra gondolnunk a szervezett bűnözés esetében. Az illegális bevándorlás kihasználása a földközi tengeri területen minden nap drámai helyzeteket élünk át, nagyon súlyos esetek történnek. hiszen nagyon veszélyes szállítóeszközzel hozzák Európába törvénytelen módon ezeket a bevándorlókat. Én is azokhoz tartozom, akik úgy gondolják, hogy az egyik legfontosabb lehetőség, hogy ne csak szavakban, hanem komolyan valóban fölépjünk a bevándorlók kereskedelem, az emberkereskedelem ellen, hogyha a pénzügyi érdekeket fogjuk meg, amelyek ezek mögött a tevékenységek mögött meghúzódnak. Az Interpol képviselőjétől szeretném megkérdezni, milyen Interpol stratégiát állítottak föl arra vonatkozóan, hogy meghatározzák, melyek a, ezek a szervezetek, amelyek az emberkereskedelmet szervezik, milyen módon próbálják a pénzügyi hátterüket fölmérni, és hogyan lépnek föl, hiszen az emberiségnek az egyik szégyenfoltja ez. Elnök, köszönöm Borgéció képviselő úr, Mátyé képviselő kapja meg a szót a néppárt nevében. Köszönöm, elnök asszony. Először is szeretnék gratulálni a két előadónak. Nagyon jól bemutatták a szervezetüket, teljes képet adtak, és bemutatták, hogy hogyan harcolnak a szervezetbűnözés és a kábítószerkereskedelem ellen. Me asszony, a kérdésem. Tudom, hogy az ENSZ harcol a tagállamain keresztül a kábítószerkereskedelem ellen, és ezen a területen jelentős a tagállami együttműködés. Szeretném tudni, hogy milyen támogatást ad az ön szervezete a tagállamoknak, igazságszolgáltatási asszisztenciát biztosítanak esetleg, hogyan segítik, nem is operatív szinten, hanem a helyszínen, hogyan segítik a tagállamokat a kereskedem elleni fellépésben. Másik kérdésem. A kábítószer fogyasztásban tudom, hogy jelentős a különbség a nők és a férfiak fogyasztása között, erre szeretnék hallani néhány adatot. Továbbá a politikai stabilitás és a kábítószer kereskedelem között szoros a kapcsolat az arab tavasz eseményeivel kapcsolatban látták-e, hogy a kábítószer fogyasztás drasztikusan változna a 2011-es események után. Rosbach úr az Interpol képviseletében a szintetikus drogok esetében tudom, hogy laboratóriumok is léteznek, és nagyon felkészültek önök ezen a területen is. Szeretnék némi információt kapni arról, hogy az Europol hogyan dolgozik, a eurojust például hogyan működik együtt ebben a témában. Gondolom, nehéz a, az információk beszerzése, hiszen tagolamoktól kell, hogy beszerezzék az információkat, ugyanakkor itt titkosított információkról van szó, néha esetleg bonyolult bizonyos tagállamok esetében ez az együttműködés, úgyhogy szeretném, hogyha némi információt adna nekem erről a kérdésről is. Köszönöm, Mátia képviselő. GUE, Sondergaard képviselő, a szó kettő perc. Tak, formand. Først et øh, spørgsmål til øh, Köszönöm. Mi asszonytól kérdezném a következőt. Tájékoztasson kérem arról, milyen hatása volt az afganisztáni inváziónak 2001-ben. Többet termelnek azóta Afganisztánban, mert hogy több pénzre van szükségük, vagy éppen csökkent a, a termelés? Vagy egyáltalán volt egy összefüggés, vagy kihatás az afganisztáni invázió vagy háború és az ottani termelés mennyisége között. Rosbach úrhoz mondandójában két aspektusára kérnék ki. Az Europol regionális együttműködésében milyen problémák adódnak, mely térségekben nehéz a, a, az együttműködés. Tudom, hogy a szervezetek sokszor szívesen működnek együtt, és ez egy jó halad, de bizonyal vannak problémák az egyes területi szervezetek együttműködésében. A pénzmosás nagyon súlyos probléma, ezt jól tudjuk. Ugye igyekeznek a, a, nem csak a pénzeket beszerezni a bűnszervezetek, hanem ezeket legalizálni. A pénzügyi válság idején láthattuk azt, hogy hogy nagyon komoly bankok, vállalatok ö, ö, esetében is felmerült a pénzmosás gyanúja. Körkap képviselő. Chairman, can I, um... Köszönöm, elnök asszony. Szeretném nagyra becsülésemet kifejezni az előadásokkal kapcsolatban, nem csak azért, mert az előadók betartották az időt, hanem rendkívül érdekesek is voltak ezek az előadások. Azt hiszem, hogy mindkét hozzászólóhoz ö, intézném a kérdésemet. Ez a kábítószerrel kapcsolatos rendőrségi politikát illeti, illetve két aspektus. Az egyik a kábítószer kereskedelem feltárására vonatkozik. Melyek a legjobb megközelítések? A szakértőink mit gondolnak erről? Gondolják, úgy gondolják-e, hogy inkább a titkosszolgálatnak kell ezt megvalósítania, vagy pedig PNR rendszereken keresztül az információcserét a rendőrségi hatóságok között? Tehát mely lenne a legjobb, legsikeresebb terület? Hogyan lehet ezt kezelni? A második hozzászólásom pedig talán az első felszólalónkhoz intézném, amikor beszélt a kábítószerek áráról, azok költségéről, illetve hogy, ez milyen, hogy ezek a tényezők milyen kapcsolatban állnak egymással. Kérdezném, hogy van-e véleménye szerint közvetlen kapcsolat a különböző tagállamok kábítószerpolitikái között? Vannak, amelyek szigorúbbak, vannak, amelyek elnézőbbek a kábítószer használattal kapcsolatban, illetve a kábítószer birtoklással kapcsolatban. És hogy a tulajdonképpen milyen anyagi előnyökre tehetnek szert a bűnözők ezeken a piacokon. Köszönöm a zöldek nevében. Stász képviselője a szó kettő perc. Eh, eh, Köszönöm én is a hozzászólóknak. Nagyon értékes információt szolgáltattak számunkra én is kapcsolódnék az intézményközi együttműködése vonatkozó kérdéshez. Ez abszolút jól működik-e? Vagy lehet javítani? Ha igen, akkor hol? Az intézmények, a szervezetek közötti együttműködést. Másodszorban pedig milyen az Interpol kapcsolatban kinek felelnek önök? Ki értékeli? a, a önök műveletét, műveleti hatékonyságát, tevékenységét, van-e demokratikus felügyelet e felett? Nem azért kérdem, mert valamiféle kétségeim volnának, vagy gyanúim, de, de minden szervezetnek kell, hogy egy felügyelet alatt működjön. A ellensúlyok és fékek tekintetében fontos a demokratikus ellenőrzés, az Európa esetében ez hogy valósul meg? Köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönöm az Áldi nevében Newton Dunnorra a szó, kettő perce van. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az Egyesült Nemzetek Szervezetét képviselő hölgyhöz szólnék az Alkaida észak-amerikai hálózatát említette, de lehet, hogy inkább Afrikára gondolt, ezt szerettem volna tisztázni. Kérdés. Az ön véleménye szerint, rendben. Az ön véleménye szerint Európának mit kell tennie, amit most nem tesz még meg, azért, hogy megoldja a problémát? is a bizottságunknak ez a mandátuma. Az Interpol képviselőjének a következő kérdést mondanám. Kínát egyáltalán nem említette. Tesz bármit az Interpol Kínában? Együttműködik-e kínaiakkal? Egyáltalán semmilyen módon nem említette Kínát. Második kérdésem. Európának mit kellene tennie az ön véleménye szerint, amit most nem tesz meg? Uh, hasonló kérdés, ugye, mint amit a hölgyhez is intéztem. A harmadik kérdésem, hogy ezek a hatalmas profitok hova jutnak, és kik ezek az emberek? Ugye valahol egy hatalmas bankszámlájuk kell, hogy legyen. Mit csinálnak a pénzükkel, kik ezek az emberek? Grazie, onorevole Newton. Köszönöm, Newton képviselő. Schmidt képviselője a szó kettő percre. Thank you, Köszönöm, elnök asszony. figyelem a kábítószerellenes harc fejleményeit. Hazámban nagyon súlyos probléma Svédországban a szomáliai lakosság közötti katlevél fogyasztás, e, és Hollandiában betiltották ezt, vagy legalábbis úgy tudjuk betiltották. Mégis van egy kis kapu, a Nagy-Britannián keresztül. Szólna esetleg a konkrét katlevél fogyasztásról, a brit kormány, a holland és a svéd kormányhoz is fordultunk ez ügyben, és van kapcsolat az al shabab szervezet között, amely szállítja ezt a szerintem kábítószernek nevezhető kat levelet, uh, Skifolba, hollandi, holland legikötőbb, vagy pedig Amsterdamba, és aztán Európán keresztül terítik. A pénz pedig visszamegy a terrorista tevékenysége finanszírozására az El Shabab révén. Erről szólna néhány szót. Önök követik ezek pénzek mozgását, meg ezen termék mozgását? Mire használják föl? Mit finanszíroznak a katlevél csempészetével szállításával? Köszönöm. Most eh, megadnám a lehetőséget a vendégeinknek 5-5 eh, percre, hogy eh, reagáljanak a kérdésekre, és így lesz időnk egy második kérdéskörre is, hiszen már nagyon sok képviselő jelentkezett, hogy szintén szeretne kérdéseket feltetni. 5 percet kap tehát Measszony, és 5 percet Rosbach úr is. Measszony, jönni a szó, köszönöm. Megpróbálunk, megpróbálok igazságot szolgáltatni. Nagyon érdekes kérdéseket tettek föl. Remélem, hogy minél több kérdésre meg tudom adni a választ mit tehetünk. Ez azt hiszem, hogy több képviselő részéről is felmerült. Európa, illetve általában a világ mit tehet? Ugye van egy útvonal, amit megszakítunk, ellenőrzünk, akkor az áttevedik egy másik útvonalra. Vannak bizonyos kábítószerek, amelyeket jobban el, el tudunk kapni, és akkor megjelennek új anyagok, új kábítószerek. Az ilyenfajta kérdésekre reagálnék először. Mit tehetünk? Egy fontos aspektus a korrupció. Amikor bemutattam az összes útvonalat, ezek az útvonalak azért működnek, mert korrupt funkcionáriusok átengedik az országokon a kábítószert. Ez az egyik kulcs fontosságú elem, amivel foglalkozni kell, ha meg akarjuk oldani a problémát, vagy legalábbis meg akarjuk szakítani az országok közötti kábítószerkereskedelmet. Aztán a jogi eszközök kérdése, és fölmerült a kérdés is, hogy mi magunk, a mi szervezetünk mit tesz. Jogi asszisztenciát biztosítunk modelleken keresztül, illetve közvetlenül is, azért, hogy felkészülhessenek és hogy a saját jogi eszközeikkel tudjanak harcolni a kihívások ellen. Elképzelhetik, hogy ez egy folyamatosan mozgó célt jelent. Ahogy az előbb is mondtam, rálunk az egyik kábítószerre, megjelenik egy új kábítószer, akkor azzal kell foglalkoznunk. A terrorista tevékenységre is ez igaz. A fellépés módja folyamatosan változik, és így a jogi keretet is ugyanilyen sebességgel változtatni kell az illegális tevékenységeket követve. A következő téma, amit nagyon fontosnak tartok, ugye valaki azt kérdezte, hogy Európában mit tehetünk, és hova kerül ez a rengeteg pénz. Nagyon fontos a pénzmosással foglalkozni. Volt egy diám, csak nem tudtam megmutatni az idő hiányában. Amikor kábítószer lefoglalásról beszélünk, hogyha megnézzük az előállítást, és a lefoglalt kábítószer mennyiségét, azt látjuk, hogy például heroin esetében 20-30 százalékát foglaljuk le az előállított heroinnak. tehát a 20%-ot kivonja a piacról a rendőri szervezetek. A kokainál ez magasabb, 30-40, akár 50%-ot is elérheti ez az arány az összes előállított kokainból, amit le tudnak állítani a hatóságok, a rendőri szervezetek. Hogyha megnézzük a pénzmosási oldalát a kérdésnek, a törvénytelen tevékenységek keresztül szerzett pénz, mondjuk, hogy piszkos pénz, ennek 0,3, esetleg 0,5%-át tudjuk nyomon követni. Az összes határon átnyúló bűnszervezetek, vagy bármilyen más jellegű bűnszervezetek által szerzett jövedelemből. Valójában ez az a terület, ahol a bűnözők nagyon könnyen tudnak mozogni. Ez az egyik olyan téma, amit meg kell fognunk, a forrásoknál kell megfognunk, azt kell megnéznünk, hogy ez a jövedelem, ez a profit hogyan keletkezik, hogyan tudják tisztára mosni ezeket a pénzeket. A szervezetbűnözés ugye a törvénytelen tevékenységhez kapcsolódik, és egyre nehezebb behatárolni egy szervezetet, amely csak ilyen törvénytelen tevékenységgel foglalkozik. És sokkal több olyan szervezet van, amely nem csak törvénytelen tevékenységet végzett, végez, hanem a határán mozog, a szürke tartományban a törvénytelen és törvényes tevékenységeket is végzi. Ők jövedelemre tesznek szert, és az ő profitjukat kellene megfogni, ez lenne a legfontosabb. Volt egy kérdés, hogy a politika meg tudja változtatni azt a jövedelmet, azt a profitot, amelyet a, a szervezetek keresnek. A bűnügyi szervezetek nagyon felkészültek, nagyon ügyesek, nagyon gyorsan tudják változtatni a fellépésüket, és nagyon gyorsan tudják azt a területet is változtatni, ahol a lehetőségeket megfogják. Hogyha ma az egyik kábítószer kereskedelművel kevesebb jövedelmet tudnak elérni, akkor holnap áttérnek egy másikra, vagy egy másik törvénytevékenységre, például a szerencsejátékra. A szerencsejáték területén a szervezetbűnözés erősen jelen van. Igen, elnézést. Nem tudom, hogy később két oldalúan tudok -e esetleg egyeztetni a képviselőkkel a többi kérdés tekintetében elnök. De lesz még egy második kérdéskör, úgyhogy ott ki tudja egészíteni majd a hozzászólását. A Rozbach úr szintén 5 percet kap. Vielen Dank. Köszönöm szépen. Először is, hogy hogyan, nagyon fontos kérdés, hogyan fonodik össze a szervezett bűnözés a terrorizmussal. E, a dolog úgy áll, hogy itt az Interpol nagyon, nagyon nehezen fér hozzá ide vonatkozó információhoz. A tagállamokban nagyon nagy a különbség, már a szervezet bűnözés megítélésében és tipológizásában is, és a tagállamok sem mindig tudják átadni nekünk ezeket a tájékoztatásokat. Olyan egyszerű dolgokat sem mindig, mint a, mint a, az új lenyomat, vagy a személyleírás amelyet aztán adott bázisokban tudnánk tárolni, és onnan tudnánk forgalmazni. És másképp, és másképp definiálják a tagállamok a szervezett bűnözést. Hasonló a helyzet a terrorizmus területével. Nagyon sokféle specializált szolgálat kapcsolódik be ebben, ebben a harcba, ám ezek együttműködése korlátozott. Hiszen minden nagyobb a, a potenciális adatok és információk köre, annál nehezebb ezt összeszervezni, ezek cseréjét. Ez az Interpolnak is folyamatos problémát jelent. Kapcsolódik mindez ahhoz a kérdéshez is, ami a demokratikus ellenőrzésről ellenőrzést firtatta. A helyzet úgy áll nálunk, hogy a tagállamok képviselete valósul meg, a nemzeti központi hivatalok vezetői révén képviselteti magát a tagország, és ezek a személyek konkrétan és közvetlenül felelősek a saját tagországuknak. Van egy közgyűlésünk is, ahol minden évben az összes tagország képviselői összeülnek, és van egy végrehajtó bizottságunk is, amely egy választott testület, amely évente többször össze, és a, vizsgálja a műveleteket. Ezen túl az összes adatfeldolgozási tevékenységünket egy független bizottság vizsgálja, amely minden adatvédelmi ö, szabály betartását vizsgálja, és az adatfeldolgozás újabb és újabb formái tekintetében is alkalmazza ezeket. Ha már az együttműködésről beszélünk, akkor úgy felmerült ugye Kína kérdése ezzel kapcsolatban, Természetes, hogy Kína rendkívül fontos tagországa az Interpolnak, és indirekt módon szóltam is erről az ázsiai szervezet bűnözés elleni harc tekintetében is, ahol nagyon szorosan együttműködünk az ázsiai térség hatóságaival, és ezen kapcsolatok révén, vajon ez, valamit ezen kapcsolatok intenzitása révén tudunk hozzáadott értéket adni az olyan illegális tevékenységekkel, mint például a, a, a, a labdarúgó meccsek megbundázása, ö, amely sokszor ázsiai háttérrel bír. Nagyon bizalmas és méreható az együttműködés, ami oda vezet, hogy a nagy sport események során közös műveleteket is tudunk szervezni az illegális fogadások, illetve bunda ellen. Az Európol, az Eurojust és egyéb európai szeretek, az EU szervezeteinek együttműködése tekintetében elmondtam már, mennyire fontos ez számunkra. Van egy együttműködési megállapodása az Európol és az Interpol között is, amely erősíti a a két vezető együttműködése révén is megvalósul ez, Noblur a mi részünkről, ez a vezető a műveleti tevékenysége helyezzük a hangsúlyt az együttműködésben, például a cyberbűnözés elleni fellépésben nagyon szoros az, az információcsere, és arra törekszünk, hogy maximális eredménnyel járjon az együttműködés. Ha már negatív elemekről kérdeznek, persze vannak nehézségek is az együttműködésekben, ami a, az információ feldolgozás mögötti jogi háttér különbözőségéből adódik. Az Európol is elfogadja, hogyha eh, ha a szervezett bűnözés elleni fellépésben partnerek vagyunk, az ellen sokszor egyes tagországok ö, ellenkeznek bizonyos műveletek ellen a saját jogi hátterük sajátságos volt miatt. A szintetikus drogokkal kapcsolatos kérdéssel válaszolva van egy külön munkacsoportunk, amely ezzel foglalkozik, és nagyon jó eredményeket hozott ez a nemzetközi működés tekintetében is, az UNODC-vel is együttműködve nagyon gyorsan tudunk reagálni, és az új és új pontokra vonatkozóan pedig szakértői konferenciákat tudunk összehívni, hogy feltárjuk ezek kockázatait, veszélyeit. És még egy kérdésre, hogy válaszoljak, bár szorít az idő, a pénzmosás tekintetében. Itt a a, a legális küszöb meghatározása nagy kihívást jelent. Tekintettel arra, hogy nagyon különbözőképpen, nagyon különböző a kommunikációs készség az egyes tagországok között, és a, a, nagyon nehéz a bíróságokat bevonni ebbe az ügyműködésbe. Sokszor szinte értetetlen párhuzamosságok alakulnak ki. Például a Ben Ali esetben Tunéziában igyekeztünk az érintett államok érdekében semleges félként fellépni a a pénzmosás kiszűrésében. Köszönöm, most egy második kérdéskör. Deján képviselő úr meg is kapja a szót két percre. Köszönöm szépen, elnök asszony. A kérdésem az ENSZ képviselőjéhez szól a holland kormányjal együttműködve nagyon sok hetet töltöttem Bécsben, és nagyon nagyra értékeltem az önök szervezetének munkáját. De amikor a kábítószerekre kábítószerekről esik szó, akkor mindig egy kicsit gondban vagyunk, ugye hollandként, hiszen az ENSZ egyezménye nem tesz különbséget a kemény drogok és a könnyű drogok között, mint például a cannabis. Nemrégiben a latin-amerikai országok nagyon sok nyilatkozatot tettek, legalábbis sok ország, arra vonatkozóan, hogy ezt meg akarják változtatni, ugyanis a könnyű drogokra külön politikát akarnak kidolgozni. Költséghatékonysági szempontból is megközelítették ezt az ügyet, ami valójában egyszerűen nem, ér, nem éri meg, hogy ennyi energiát, erőforrást, pénzt fordítsanak rá. Nem tudom, hogy végeztek-e az önök szervezeténél, az ENSZ kábítószerügyi hivatalánál ilyen költséghatékonysági vizsgálatokat. A pénzmosást illetően mi itt a szakbizottságban azt szeretnénk, hogy nagyon konkrét javaslatokat tegyenek arra, hogy milyen intézkedéseket hozzunk. Egy kicsit általános, amit önök említettek, ugyanis hát azt látjuk, hogy az egész tevékenység elterjed a legális gazdaságban is. Ez nekünk egyelőre kevés. Szeretném tudni, hogy az EU, mint az önök szervezetének partnere mit tehet. Anticsevics. Köszönöm, Anticsevics képviselője a szó. Köszönöm úgy gondolom, hogy a globalizáció lehetőséget biztosít, és kihívást is jelent a hagyományos szervezett bűnözői csoportoknak. Növekszik a nemzetközi szintű szabályozás, lehet, hogy a bűnügyi lehetőségek változnak, de mindig megtalálják a nem szabályozott területeket a transnacionális szektorokban maguk ezek a csoportok kevésbé fontosak ma, mint azok a piacok, amelyeket kézben tartanak. A végrehajtásnak, a rendőri hatóságoknak nehézségei vannak, hiszen nehezen tudják behatározni a csoportokat, és most át kéne, hogy térjenek arra, hogy a piacokat határolják be. A szervezett bűnözés a szervezet bűnözői csoportokat emberek csoportjaként fogják föl, és nem pedig a piaci dinamizmusnak a háttereként szervezik. A korrupció nagyon egyértelműen szerepet játszik ebben a kérdésben. Nemzetközi adatmegosztás, információ megosztásra van szükség, és nehéz a több oldalú együttműködés. Ez azt is jelenti, hogy a világ országainak nagy része nem tudja követni a bűnügyi világ fejleményeit. És az a pénz, amit a szervezett csoportok megszereznek, könnyen átvihető a nemzeti bankrendszerekbe. És ezeket a tranzakciókat gyakorlatilag nem is lehet nyomon követni. Gondolják-e, hogy a bankrendszerekben néhány bank igazából mosógépként működik, a pénzmosás eszközeiként lépnek fel. Mit lehet tenni? Az európai és a nemzetközi közösség nem engedheti meg magának ezt a jövőben. Köszönöm. Köszönöm. Borszelino képviselője a szó, két perc. Köszönöm. Először is szeretnék köszönetet mondani Szeretnék köszönetet mondani a két prezentációért. Mindkét előadóhoz szól a kérdésem. Az az érzésem, hogy amikor szervezett bűnözésről beszélünk, és a szervezett bűnözői csoportok tevékenységéről, akkor a helyzet az, hogy ők futnak előre, és mi próbálunk lépést tartani velük. Én viszont rákérdeznék a megelőzés lehetőségére, hiszen ez is fontos lenne, hogyan lehet megelőzni, hogyan lehet elébe menni annak, amit ők tenni fognak. Az útvonalakat ismerjük, de igazából csak regisztráljuk, követjük a kábítószer, de csak regisztráljuk a szervezetbűnözés tevékenységét. Sziciliában sok évvel ezelőtt történtekre szeretnék utalni. Kábítószerkereskedelmez kapcsolódik ez, és kapcsolódik a szervezetbűnözés bűnözés elleni föllépése is. Palermóban, amikor megtalálták azt a laboratóriumot, ahol a morfiumot eh, átalakították eh, heroinnal. a titkos szolgálatok tudták fölmérni, hogy hol van ez a laboratórium, hiszen tudták, hogy valahol kell, hogy legyen egy, egy ilyen laboratórium, és ez volt a pozitívum. Szerintem ilyen módon kellene fellépni. Másik kérdésem is lenne, az országok különböző törvényeket alkalmaznak a kábítószer használatra vonatkozóan. Van-e olyan elemzés vagy statisztika, amely azt megmutatná, hogy jobban működik-e a szigorúság, vagy jobban működik a liberalizált hozzáállás? Köszönöm Borszalino képviselő. McLaren képviselője a szó. McLaren képviselője a szó két perc. Thank you. Köszönöm szépen. Csak szerettem volna egy kérdést feltetni arról, hogy a szervezet bűnözés hagyományos módjai hogyan diverzifikálódnak, például az internetes bűnözés esetében, ahol a jövedelmezőség akár 800%-os lehet. Hogyan változtatja ez meg annak a módját, hogy önök például a hagyományosabb szervezetbűnözési módokat kezelik, illetve az EU számára ez megkönnyíti vagy megnehezíti a jelenség kezelését? Köszönöm. Borgéti úr kap megint két percet. Köszönöm, elnök asszony. Sok kérdést tettek föl, főleg a UNODC képviselőjének a bankok szerepére vonatkozóan. Szeretnék arra emlékeztetni, és szeretném felhívni a, ennek a fontos szervezet képviselőnek a figyelmét fontos nyilatkozatokra. Dr. Antonio Costa igazgató tette ezeket a nyilatkozatokat ebben az érzékeny témában. Ő szó szerint azt mondta, bizonyítékaink vannak arra vonatkozóan, hogy a bankok, főleg a pénzügyi válság idején, a bankok fontos szerepet játszottak, és még fontosabbnak tartom, hogy azt mondta, hogy aktív szerepe volt a bankoknak. Kosta úr azt mondja, hogy nem a maffia keresi a bankokat, hanem a bankok keresik meg a maffiát. Szeretném tudni, hogy ezzel kapcsolatban mi a véleménye. És természetesen ahhoz, hogy a munkákat el tudjuk végezni, kérdezném, kérem az elnökséget is, hogy konkrét, hivatalos kéréssel forduljunk az önök szervezetéhez. Kérem, hogy minden információt adjanak meg a mi szakbizottságunk számára, hiszen a munkánkhoz ez rendkívül fontos lenne. Köszönöm, Borgéció képviselő. Mielőtt a vendégeknek átadnám a szót, én is szeretnék föltenni néhány kérdést mindkét vendégünkhöz. Egyetértek Borgézi úr kérdésével és megállapításával. A kollégák több alkalommal hangsúlyozták, hogy önök részéről fontos lenne, hogy operatív javaslatokat, tanácsokat kapjunk. Szükségünk van erre. Rövid ideig áll fönn ez a szakbizottság, de az önök részéről a szervezetek képviselői részéről olyan szervezetekről van szó, amelyek napról napra kint vannak a frontvonalban a szervezetbűnözés, kábítószer kereskedelem, pénzmosás területével foglalkoznak. Milyen jogi eszközökre van szükségük európai szinten ahhoz, hogy hatékonyabb legyen a tevékenységük? asszony? következő kérdésem lenne önhöz. A nemzetközi együttműködés, nyomozási együttműködés szintjén nagyon sok minden történt, de az is igaz, és ön is mondta, hogy évről évre a tényleges forgalomnak, a tényleges kábítószer forgalomnak csak egy kis arányát siker lefoglalni. Politikai szinten mit lehet tenni? Borsellino asszony is kérdezte, milyen megelőzési politikát lehetne alkalmazni. És legfőképp a nem feltétlenül elnyomó jellegű politikáknak van-e konkrét pozitív eredménye. Rosbach úrhoz a következő lenne a kérdésem. Az Európai Parlament a szervezett bűnözésről szóló október 25-én elfogadott állásfoglalásában támogatta az Interpol munkáját, projektjét, egy információ csere regionális szintű szervezetének felállításáról szólt ez, észak-afrikai szervezetekkel közösen. A mi támogatásunknak köszönhetően a projekt halad, anyagi támogatást kapnak az Európai Bizottság részéről ehhez. A kérdésem az, hogy hogy áll most jelenleg ez a projekt, és gyakorlati szinten mit lehetne tenni ennek a szakbizottságnak gyakorlati szinten milyen hozzájárulása lehetne ahhoz, hogy fokozódjon az együttműködés az Európol és az Interpol között. Most fejenként négy percet tudnak kapni a válaszadásra. Mely asszonyi a szó, és utána Rosbach úré. Thank you again. Köszönöm szépen. Nagyon érdekes kérdéseket hallottam. Megpróbálom akkor az időt most betartani. Azt hiszem, hogy a holland kollégának válaszolva először is. Ön azt mondta, hogy túl általánosan szóltunk a pénzmosásról, és milyen konkrét intézkedéseket javaslunk. Nos, azt gondolom, hogy a pénzügyi rendszer átláthatóságának reformjára van szükség, és a forrásnál kell kezelni hogy a pénzügyi rendszer hogyan működik. Elemezni, hogy a bűnszervezetek milyen útvonalakat használnak, hogy a pénzügyi rendszerbe belépjenek. És ez elvisz minket a második ponthoz is, amivel nagyon fontos foglalkoznunk. Európában nagyon sokat tehetnek ugyanis a nemzetközi rendszeren belül ez az egyik legnagyobb rendszer, nagyon sok ország tagja a különböző nemzetközi rendszereknek. El kell gondolkoznunk tehát azon, hogy a tudást hogyan lehet megerősíteni. Még mindig nagyon kevés ismerettel, tudással, adattal rendelkezünk azokról a tényezőkről, amelyek működnek, illetve amelyek nem. Az önök szakbizottságának azt mondhatnám, hogy az európai rendszert erősítsék meg, az adat kidolgozása, gyűjtése, elemzése területén. De a nemzetközi rendszer szereplői is támogassák a más országokat, az egyéb országokat az adat gyűjtéssel, illetve információ cserével kapcsolatban a megelőzéssel kapcsolatos kérdésre mondhatom, hogy semmilyen statisztika nincs, ami azt mondaná, hogy a legalizálás működik vagy nem működik. Vannak statisztikáink, amelyek azt mutatják, hogy az ellenőrzött anyagok sokkal kevesebb embert ölnek meg, mint a nem ellenőrzött anyagok. Például, hogyha a szeszes nézzük, vagy a dohánytermékeket, körülbelül 5-7 millió ember hal meg évente a nem ellenőrzött anyagok következtében, az ellenőrzött anyagok tekintetében pedig, tehát hagyományos anyagokra gondolok ebben az esetben, azt mondhatom, hogy körülbelül 250 ezer ember hal meg évente ezen anyagok használata következtében. Úgyhogy ez az egészségügyi szempont is nagyon fontos. Statisztikáink erre mutatnak rá elsősorban. Tudjuk-e, hogy mi történt volna, ha más a rendszer? Nem tudjuk. Nem mehetünk vissza, nem mondhatjuk azt, hogy akkor végezzünk egy kísérletet, ezt csináljuk, aztán azt csináljuk, ezt most már nem tehetjük meg. A megelőzés véleményem szerint nagyon jó lehetőség, és azt tudom csak elmondani, hogy a UNODC-nél mi mit teszünk azért, hogy támogassuk az ilyen jellegű vitákat. Számos területen tevékenykedünk, emberkereskedelem, migránsok csempészése, terrorizmus elleni küzdelem. helyszíni tiszteink vannak több mint száz országban, és egyes esetekben elősegíthetjük azokat az interakciókat egyes kormányokkal például, amelyek talán kisé tartózkodóbbak, és nem hajlandóak vitát folytatni más országokkal. Térjünk át akkor az önkérdésére. az operatív javaslatok tekintetében. Egy 15 perces előadásban 4 perces válaszadási lehetőséggel nem tudjuk ezt megoldani. Hogyha a szakbizottságot érdekli, akkor foglalkozhatunk operatív kérdésekkel is, és nagyon szívesen találkozunk a szakbizottsággal, és nagyon konkrét javaslatokkal tudunk előállni a ma délelőtt említett témakörökben természetesen a UNODC nagyon szívesen alakít ki önökkel egy munkavégzési kapcsolatot, munkakapcsolatot, úgyhogy konkrétabb javaslatokkal tudunk majd előállni a bizottság számára. Köszönöm, el, asszony, ez egy nagyon ö, ö, jó javaslat. Holnap a koordinátorokkal megbeszéljük, de úgy gondolom, hogy nem lesz ellenvetés. Négy percet kap Rosbach úr. Ja, ich fange... Igen, azzal kezdem, hogy milyen együttműködés áll fenn a szeretetek között, illetve milyen európai kihatásai vannak mindennek. Számomra elég egyértelműen úgy áll a helyzet, hogy nagyon fontos szerep az, hogy elemezzük azokat a gyenge pontokat, amelyek Európa számára fontosak. Tehát Európán kívüli kihatá, forrásai vannak sokszor ezeknek a kihatásoknak, és a rendőrségi szervek, ellenőrzési szervek, amelyek Afrikában például dolgoznak, nagyon fontos szerepet játszanak ebben a tekintetben. Erre vonatkozott a kérdése is, azt hiszem, hogy lehet regionális projekteket kifejteni. Nos igen, rendszeresen ö, szervez az Európai Unió ilyeneket, illetve támogat ilyeneket. A, az új kapcsolódás az Európai Unió struktúrák és az új Európa struktúrák vonatkozásában kialakítottuk azokat a közkapcsolódási pontokat, ahol jól fel tudunk lépni. A megelőzés tekintetében számomra nagyon világos az, hogy az, a nem, civil, nem kormányzati szervezetekkel való együttműködés és más nemzetközi szervezetekkel való együttműködés jelensége fontos, és erre építve lehet a legészszerűbb fellépési módokat meghatározni. Számunkra ez a módszertan követendő például a kanadai kormány erősen támogatja ezt az amerikai kontinens vonatkozásában, hogy a képzés az érintett felek bevonásával történjen, egy olyan kombinációban, ahol az együttműködés kereteit hozzuk létre, először ülnek le egy asztalhoz a felek ilyenkor szinte, és konkrét eredményeket lehet elérni, a képzést, a tréninget kiegészítve egy helyi művelettel is, ahol az, a tanult intézkedések hatékonysága azonnal látható. Ez nagyon fontos. Éppen az útvonalak megváltozása miatt, ahol a szerzett bűnözői csoportok új csempész útvonalának tekintetében, ahol is az Interpol és az ENSZ kell, hogy támogassa a közös fellépéseket. A bűnözéssel kapcsolatban röviden szóltam erről is, nagyon szoros az együttműködés az Európol és az Interpol között, valamint az Európai Cybercrime Központ, tehát az Európol építette ki, és a szingapúri Global Complex irodánk a cyberbűnözés eh, ellen is kiépített egy konkrét szervezetet, amely komplementer módon egészíti ki ezt, az együttműködést. az EU által támogatott együttműködési formákkal kapcsolatban a Szabis projektet említeném, Nyugat-Afrikai térségben fejtik ki a tevékenységét, nagyon fontos terület ez. Hallották a másik előadásban is, mennyire döntő fontosságú uh, a nyugat-afrikai térség a szerzett bűnözés szempontjából az általunk végrehajtott intézkedések a megelőzés célját is szolgálják, és fenntarthatóságra törekednek, a megfelelő missziók révén igyekszünk mindig ellenőrizni is, a, hogy mennyiben marad fenn a minősége és mennyiben fenntarthatók ezek a műveletek. Köszönöm szépen. Köszönöm Me asszonynak és Rosbach úrnak a kitűnő előadásokat. Természetesen szakbizottságon kapcsolatban marad önökkel. Megtárgyaljuk az önök által felvetetteket és nagyon szívesen várjuk javaslataikat. Elköszönök Önöktől, nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttek hozzánk, és nagyon köszönjük munkájukat. Noi riprendiamo subito, all'inizio avevamo... Akkor folytassuk. Jön a következő napi rendi pontunk. Megválasztjuk a negyedik alelnököt, ugyanis Sondergaard úr lemondott. Szerintem ezt tegyük is meg. A házszabály kimondja, hogy a jelöltséget, a jelölteket egy frakciónak kell támogatnia, vagy legalább három képviselőnek, aki tagja a szakbizottságnak. Van-e jelölt, aki a negyedik alelnöki pozícióra szeretne? Zondergárd úr? Köszönöm, hogy elfogadták a lemondásomat. Denis de Jongot szeretném javasolni a magam részéről a frakciónk nevében alelnöki, az alelnöki posztra, remélem elfogadják az ő jelölését. Nagyon szépen köszönöm. Elfogadja a javasolt személy ezt a jelöltséget? Igen, elfogadom. Matyő asszony, parancsoljon. Köszönöm, elnök asszony teljesen világos, hogy ez egy politikai megállapodásból fakad, nem fogom ellenezni, de Döjong úr már eleve rosszul kezdi megbizatását, ugyanis az elnökök értekezlete amit a a kannabisz legalizálásáról beszélt az imént, és a néppártnak ez elfogadhatatlan. Matyő asszony, köszönöm szépen a jelölt elfogadta jelöltségét, akkor a pénzügyi érdekeltségeiről, érdekeltségeiről szóló nyilatkozatát már kitöltötte, úgy tűnik, bólintott az imént. Senki nem kér titkos szavazást, ezért most szavazhatunk készfeltartással. Quindi io invito il... Az elnök helyettest kérem, hogy üljön ide ki mellém. Dunque adesso noi procediamo. Követjük a, másod, a, követjük a programunkat, a második panelre térünk át. Illegális kereskedelem és hamisítás a témánk. Meghallgatunk egy prezentációt a VÁM műveletekről, közös vám szervezeti fellépésről. Az OLAF koordinálta ezt a tevékenységet az Európa támogatásával a prezentációt nagyon fontosnak tartom, pontosan azért, hogy olyan aspektusokról hallhassunk információkat, amelyeken már foglalkoztunk a Krim szakbizottságban, az egyes európai hatóságok közötti együttműködésről van szó konkrétan. A két szervezet képviselői eljöttek hozzánk, Thierry Henn az Olaf képviseletében fog hozzánk szólni, és a másik vendégünk pedig az Európol nevében fogja bemutatni a helyzetet. Ezt követi a tanács titkársága részéről Jenson úrnak a felszólalása, a belső biztonsági együttműködési szervezet, a COZI tapasztalatáról fog beszámolni a tagállamok szerepe és fellépése a kereskedelemben, a hamisított termékek esetén, illetve hogy a kozinak, amit nem állítottunk föl ezt a szervezetet, milyen szerepe lehet Európában. Ez lesz a téma. Ezt fogja követni a vita, a kérdések föltevése. Kezdjük az Olaffal és az Európollal. Az Olaf képviselője és az Európol képviselője is 10, maximum 12 percet kap, és Kánszon úr pedig 15 percet fog kapni. Ezt követi egy első kérdéskör. Az előadó és a koordinátorok kapnak majd először szót, mindenki két percet kap, ezt követően újra megkapják a szót a vendégeink, és ha lesz idő, akkor még egy kérdéskörre sor kerülhet. Már is átadom a szót Thierry Hen úrnak, aki az Olaf nevében tartja meg a prezentációt, 10 maximum 12 percet kap. Oui, merci, madame la présidente. Köszönöm, elnök asszony. Üdvözlöm Önöket, hölgyeim és uraim. Rövidre fogom a prezentációt. Először is szeretném elmondani, hogy az Olaf tevékenységét területén a szellemi jogok kérdése tekintetében csak harmadik országokkal foglalkozik, úgyhogy nem a belső piacra foglalkozunk a szellemi tulajdonjog témájában. Az OLAF egy speciális keretek között dolgozik. Egyrészt a taxid igazgatósághoz tartozunk, a jogtulajdonos fellépése tekintetében, de hasonló jogi eszközök érvényesek a TAXÜD főigazgatóság munkájára is, tehát a 1383 per 2003-as tanácsi rendelet, és konkrétan a 22-es cikke határozza meg ennek a rendeletnek a csalás elleni fellépési tevékenységet. Ez azt jelenti, hogy közigazgatási és fizikai, és, tehát természetes és jogi személyek követése, illetve szállítási és tárolási témákkal is foglalkozunk. Együtt működünk harmadik országokkal, így közigazgatási nyomozásokat harmadik országokkal együtt a harmadik országban is tudunk végezni. Ez azt jelenti, hogy az Europolos és a Eurojustos kollégákkal együtt tudunk dolgozni, a mi tevékenységünk kiegészíti az övékét nem csak a tagállami vámszervezetekkel dolgozunk együtt, hanem egy sor harmadik ország szervezetével is, és az Interpol-al, is. Az a Mediterrán Unió keretei között fölállt egy újabb szervezet, illetve egy közös operációs tevékenység, a Síroko 2010-es. Pontos feladataink vannak, és két vagy három hetesek ezek az operatív tevékenységek. Egy jelentős informatikai bázisunk van a harmadik országokban és a tagállamokban is ezek rendelkezésre állnak, illetve az Interpol és az Europol is hozzáfér ehhez a hálózathoz, ehhez a rendszerhez. A operatív központ tehát egy ilyen nagyon hasznos informatikai háttérrel rendelkezik 11 harmadik ország vett részt a tevékenységünkben, látják ennek a felsorolását, valamint a 27 tagállam, a, er, a Nemzetközi Vámszervezet, a Taxid főigazgatóság is együttműködik velünk. Operatív központjaink és összekötő irodáink vannak a tagállamokban, az Európolnál és három harmadik országban, Egyiptomban, Marokkóban és Törökországban. Kiváló az együttműködés ezen a szinten. az Olaf által felállított operatív tevékenység alapján 11 mediterrán ország, mediterrán unióhoz tartozó országgal dolgozunk együtt, illetve 21 tagállammal is. 10 napos körülbelül az operatív tevékenység ideje. Hogyha megnézzük a Kínából érkező, vagy arra a területekről érkező forgalmat, ezek fontos területek a számunkra, akkor azt mondhatom, hogy az átrakodást is ellenőrzés alatt tartjuk. A Kínából Európába érkező árukra vonatkozik ez, akár közvetlen az Európai Unióba érkeznek ezek a termékek, akár nem. A hamisított cigaretta, a cigaretta csempészet és más hamisított termékek a konkrét területek, amikkel foglalkozunk. Objektív kritériumok alatt történik a kiválasztás, amelyeket előre meghatároztunk. Az különböző fázisokból áll ez az operatív tevékenység június 15, 2010. június 15-én indult, és 25-én zárult le ez a fellépés. 91 gyanús mozdulatot követünk nyomon tagállamokban és harmadik országokban is, és a kritériumokat pontosítottuk is, igazából 300, kb. 300 konténer, gyanús konténert tudtunk nyomon követni. Az Európol és az Interpol közvetlen hozzáférés kapott az információjunkhoz. Ellenőriztük, kereszt ellenőrzést végeztünk, és a 91 gyanús mozgásból végül is 77-nél történt fellépés az Európa részéről, bár az információ nem volt végleges a hamisítás tekintetében, de az egyetemű volt, hogy lopott autó jött be például ilyen módon, vagy más hasonló bűncselekményből származó termék. A 40 kontinent foglaltunk le, a 300 gyanús kontinentből, ez eredményként jónak tekinthető. Cigarettát szállító kontinerekről van szó, vagy pedig nyers dohány lefoglalására van szó, ugye kb. 1000 kilós mennyiségben, és egyéb termékek, elektronikai termékek, ruházat, cipő, táska, stb. És hamisított alkohol a másik fontos termék. Három személyt tartoztattunk le a fellépés során. Itt láthatnak néhány fényképet a lefoglalásról, a cigaretta. Összesen kereskedelmi tevékenység adó és illeték, illetve vám szintjén 8 millió eurós veszteséget jelentett volna ez a forgalom. Máltai vám szervezeti kollégákkal is együtt dolgoztunk. 8 konténer Máltába ment az arab országokból, illetve Libiából. Itt jégszekrényekről volt szó, illetve jégszekrény szállító eszközben igazából gyógyszereket találtunk a fagyasztókban, vagy a fagyasztókhoz rögzítve hamisított gyógyszereket látunk, vagy piknikcsomagnak álcáztak bizonyos hamisított termékeket. Tramadol volt például az egyik ilyen termék, amely fájdalomcsillapító. Összességében 118 millió pirulát foglaltunk le 8 konténerben, 98 millió tramadol volt, sajnos lejárt már a termékvédelmének a szabadalma, úgyhogy szabad kereskedelmi forgalomban lehet értékesíteni ezt a terméket. Viszont a termék el volt dugva, úgyhogy a mi jogalapunk szerint jogos volt a lefoglalás. 20 millió tabletta viszont valóban hamisított termék volt. Nincs semmilyen leírás, nincs semmilyen kísérő információ ezekben a dobozokban. Líbiában szánták fogyasztásra ezeket, itt egyetemű volt, hogy itt hamisításról van szó, és az Olaf megállapította, felvette a kapcsolatot Egyiptommal is, és megállapította, hogy a termékek végső célja igazából Egyiptom volt. Szeretném hangsúlyozni, hogy fontos a kölcsönös támogatási és együttműködési tevékenység a harmadik országokkal, hiszen a a bíróság nem engedélyezi a tranzitermékek lefoglalását, hogyha nem hamisításról vagy szabadalom megszegéséről van szó, és ezért is nagyon fontos a harmadik országok vámszerveivel való együttműködés, a tájékoztatás, az információ kölcsönös cseréje. Röviden rátérnek a jövőre. A közös fellépés időre, időre kerül megszervezésre. A főigazgatónk célja az, hogy ez folyamatos legyen, a kapcsolattartó irodákon keresztül a tagállamokban, és esetleg az Európolos kapcsolattartó irodával is. A másik tervünk a vám szabályozás, a csalás elleni rendelet módosítása, azért, hogy több információt kaphasson az Európol, a, nem az Unió kizárólagos illetékességebe tartozó információkról van szó, hanem a mi szervezeteinknek szükséges információkról, hiszen fontos, hogy hozzáférjünk a termék hamisításra vonatkozó részletes információkhoz. Köszönöm. Köszönöm. Most megadom a szót az Europol képviselőjének, Chris Vanstenkisnek őt is kérem, hogy a közös Olaf Európolos fellépésről adjon nekünk tájékoztatást. Öné a szó. Goedemorgen, mevrouw de voorzitter. Grazie, eh, signora. Mevrouw de voorzitter, beste toehoorders. Uh, het is me waar genoegen. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagy örömömre szolgál, hogy itt lehetek ma önökkel, és az Europol nevében megvizsgálhatjuk a termékhamisítás és a kalózkereskedelem témáját, illetve hogy megnézzük, hogy az Europol e jelenségekkel hogyan próbál megküzdeni. Amikor a hamisított termékekről esik szó, illetve a kalózkereskedelemről nem csupán arról van szó, amit eh, mi magunk látunk. nagyon gyakran nagyon gyors fellépésre van lehetőségük az elkövetőknek, és a hamisított termékeknél az érintetteket nagyon nehéz meggyőzni, hogy aktívan részt vegyenek ezekben a műveletekben. Ez igaz egyébként a rendőrségre és a bíróságokra is. A bírók nagyon gyakran az emberek azt mondják, hogy hát, ha valami hamisított termékről van szó, szóval mondjuk hamisított ruháról, akkor semmi értelme egy nyomozást kezdeményezni, mert hiszen itt nem csupán designer termékekről vagy luxus termékekről van szó. Szóval a legutóbbi tendenciák egyébként azt mutatják, amit mi magunk is láthattunk, hogy változik azért a helyzet, és a luxus termékekről inkább a mindennapi használati cikkekre tevődik át. Például élelmiszeripari termékeket hamisítanak, akár egy egyszerű kenyeret, vagy elemeket, és természetesen így már nagyon súlyos problémáról beszélhetünk. Ez problémát jelent a közegészségügy szempontjából, a biztonság szempontjából, illetve hát a bűnözői csoportok befolyása egyre növekszik a termékek terjesztésével kapcsolatban. Ezért az Europol nagyon aktívan tevékenykedik ebben a szektorban, és igyekszik ezekkel a jelenségekkel megküzdeni. Van egy operatív egységünk, ami kimondottan aktívan a termékhamisítás, illetve a kalózkereskedelem ellen küzd. Ahogyan mondtam, nagyon sok új tendencia alakult ki, tehát most már nem a luxus termékeket hamisítják, hanem inkább a mindennapi termékeket. És hogyha megnézzük például a gyógyszereket, és azt látjuk, hogy az úgynevezett életstílushoz kapcsolódó gyógyszerekről inkább az életmentő gyógyszerekre tevődött át a tevékenység leukémiában használt gyógyszereket is hamisítanak például. Ez pedig nagyon jól mutatja, hogy most már nem csupán a viagráról van szó, illetve a diétás termékekről, hanem egyéb jellegű gyógyszereket is hamisítanak. És egyre növekvő mértékben. A bűnözői szervezetek, amelyek ezért a tevékenységét felelősek, természetesen a kábítószerrel kapcsolatos szintérrel is komoly kapcsolatban vannak, hiszen ez hatalmas üzlet, óriási nyereségre lehet szert tenni, és azokat a bűnözőket vonza, akik kábítószerkartellekbe tevékenykednek. Tehát nem csupán arról van szó, hogy hogy izgalmas ez a tevékenység, hanem hatalmas nyereségre lehet szert tenni. Nincs túl sok időm, ezért ráadásul az idő betartásával mindig problémáim vannak, úgyhogy két jelenségre próbálok összpontosítani, ami területén nagyon aktívak vagyunk az Európolban. Az egyik a peszticidek, a másik pedig a hamisított gyógyszertermékek kérdés. Először is a peszticidekkel fogom kezdeni, ez egy meglehetősen friss jelenség. Hogyha megnézzük a statisztikát, 2009-ben még csupán 100 tonnányi terméket foglaltunk le, 2011-ben viszont már 3000 tonnát. Ezt a kérdést gyakran felteszem magamnak is egyébként, és elmentem a peszticid szektorhoz, ott megnéztem, hogy az egy tonna az egyáltalán mit jelent például mondjuk a, hogyha spré tekintetében nézzük meg, akkor ez tulajdonképpen az egész Luxemburg területét kitehetné. És hogyha ezt mondjuk 3000 tonnával beszorozzuk, akkor nagyon jól látjuk, hogy miről is van szó. Az egyik nagy probléma hogy a hamisított vagy illegális pesticideknél borzasztó káros anyagok is szerepelhetnek az összetevők között, amelyeket évekkel ezelőtt betiltott az Európai Unió, és ez természetesen komoly következményekkel is jár. Ha megnézzük ezt a fotót, olyan növényeket láthatunk, amelyeket ilyen hamisított peszticidekkel kezeltek, ezt jobb oldalt láthatjuk. Ezek a, termék, ezek a növények nem fognak semmilyen gyümölcsöt hozni, ezek elpusztulnak. Egy másik dosszié, ami nagyon érdekes, az Overload és a Flashpoint művelet, Pekingből érkezett termék a budapesti repülőtérre, és a vám igazgatásra érkezett információ arról, hogy a repülőgépen találhatók hamisított termékek, négy tonnányi illegális peszticidet találtak. Hogyha megnézzük az elemzéseket, a dokumentumok szerint Láthattuk, hogy azok pontatlanok. 24 fokos lobbanásponttal rendelkeztek a hamisított termékek, ez azt jelenti, hogy 24 foktól már felrobbanhatnak, illetve begyúlhatnak. Ez azért nagyon pontosan mutatja, hogy mennyire veszélyesek ezek a hamisított anyagok, és ez rendkívül komoly kihatással lehetett volna, illetve veszélyeztethette volna az utasok, illetve a reptéren tartózkodók életét. Hogyha megnézzük a taxód statisztikáit, akkor meg láthatjuk, hogy 2008-ban az ügyek, az esetek 6,5%-a vonatkozott a hamisított gyógyszerekre, a lefoglalt objektumok 5%-át, tehát körülbelül 9 millió szintén ide tartozott. 2009-ben ez az arány már 8%-os volt, a lefoglalt áró 10%-át tette ki a hamisított gyógyszertermék. Több mint 11 millió pirulát, és 2010-ben pedig a lefoglalt gyógyszeripari termékek már több mint 25 millió eurós értéket tesznek ki. Ahogyan a korábbiakban is mondtam egyébként, a leggyakrabban hamisított három kategória, az egyik a húgyúti betegségekre vonatkozó gyógyszertermékek, aztán a fertőzés elleni termékek és a kardiovaszkuláris szív- és érrendszeri termékek. Ezek szellemi tulajdonjogot is sértenek. 2008-ban 118 különböző országban tapasztaltak hamisított gyógyszertermékeket. 2009-ben 536 incidens történt, ez eléggé aggasztó, ahol a hamisított termékek az engedélyezett legális kereskedelembe is bekerültek, nagykereskedelmi, illetve egyéni, tehát egyéni gyógyszertári szintre is bejutottak. Itt láthatjuk éves lebontásban az incidensek számát az elmúlt tíz évben. Aztán, hogyha megnézzük a világ különböző régióit, hogy milyen incidensek, hány incidens volt tapasztalható, talán nagyon exotikusnak tűnik ez, de hogyha megnézzük a régiókat, akkor azt látjuk, hogy 351 incidens történt Európában. És hogyha összeadjuk, akkor több mint 2000 vizsgált incidensről beszélhetünk. az összes kontinens és régiót figyelembe vesszük. Itt láthatjuk tehát, hogy hol volt tapasztalható, hol tapasztaltunk ilyen incidenseket. Hamisított Avasztin bukkant fel Észak-Amerikában, ez egy rák kezelésére használt gyógyszer. Ezt idén februárjában találták, fedezték fel. Ami pedig az egyik legújabb műveletünket illeti, a Tribulus volt az egyik ilyen legújabb műveletünk, ahol kiegészítő elemzéseket végeztünk, és koordináltuk tevékenységeinket, illetve a munkát. Hágában volt ennek a központja, de a spanyolországi Guardia Civil csendőrség is részt vett ebben, illetve az Egyesült Királyság hat ember tartóztattak le, négy Spanyolországban, kettő az Egyesült Királyságban, és 300 ezer hamisító gyógyszeradagot foglaltak le. A bankszámlákat pedig lefagyasztották, és számítógépeket, illetve mobiltelefonokat foglaltak le. Aztán ott van az Opson, ez az Europol és az Interpol közös művelete, itt hamisított, illetve rossz minőségű élelmiszeripari termékeket foglaltunk le. Több mint 700 tonna élelmiszert és italterméket sikerült lefoglalni 11 különböző országban. Végezetül pedig elnökasszony, ha a jövőbe tekintünk, nagyon szoros az együttműködés az Interpol-al, a Eurojust-tal és az olaf illetve egyéb EU szervekkel, ezt egyre fokozni akarjuk, ezt a fajta együttműködést, és jelenleg erőfeszítéseinket is folytatni kívánjuk, ugyanis ahogyan tudjuk, a bűnözés nem áll, nem áll meg az országhatárokon, az Europol, az OLAF, szintén határon átnyúló tevékenységeket folytat. Van egy második missziónk is, hogyha megnézzük például a peszticidek témakörét, nem sok minden történt ezzel kapcsolatban, és amiről nincs ismeretünk, nyilván arra elég nehéz lecsapni. Azonban ezt a fajta akadályoztatást szeretnénk elkerülni. Szemináriumokat tartunk, plusz extra információt nyújtunk a rendőrségnek, illetve egyéb rendfenntartó egységeknek és idén is tervezünk egy szemináriumot az Olaffal, a eurojust és az Europollal közösen, annak érdekében, hogy a peszticid kereskedelmet szorosabban figyelemmel kísérhessük. És reméljük, hogy sok sikert tudunk majd elérni. Köszönöm Vászenszkis úr és Hen úr, nagyon részletes volt az elemzésük. Most 15 percet kap a tanástitkárságának a képviselője, Genson úr, aki bemutatja az állandó operatív belső biztonsági együttműködési bizottság munkáját és tapasztalatát, a Kozi tapasztalatát, a tagállami részvételt, a Kozi szerepét a hamisításban és az illegális kereskedelemben. 15 percet kap Genson úr, tessék. Thank you very much. Köszönöm. Nagy megtiszteltetés, hogy itt lehetek, és szólhatok a szakbizottságukra olyan témáról, amely az önök munkájához tartozik. Én nem operatív műveletekről szeretnénk beszámolni, hanem mi szakpolitika készítő szervezet vagyunk, a koordinációt igyekszünk javítani a, a belbiztonság tekintetében. A az Európai Unió szintjén viszonylag új bizottság a miénk, a Lisszaboni szerződésre datálható, és a TEN nevű munkacsoport John Bruton vezetés alatt vezette ezt a munkát korábban, szakértői szinten. Világosá vált a munka alapján, hogy egy, egy elkötelezett erre a témára az operatív együttműködésen szolgáló szerv létrehozására van szükség. Annak idején két testület működött a e területen, a SKIFA a bevándorlás tekintetében, és a Six Committee, amely a rendőr együttműködést szolgálta. A két szakbizottság közül egyik sem foglalkozott ugyanakkor a műveleti kérdésekkel. Az Európai Tanács 99-es Tamperei csúcsán született konklúzió a rendőri vezetők együttműködését irányozta elő, ám világosá vált, hogy a Task Force nem megfelelő testület ezen együttműködés fenntartására. A, egy új testület jött létre ezért, a Lisszaboni szerződés alapján, annak 71-es cikke alapján, ez tehát az a formáció, amely a együttműködést a belbiztonság érdekében koordinálni az Európai Unión belül tanácsi határozat lévén, 2010-es datálású határozat révén jött létre. Viszonylag friss bizottság ez. Ki vesz részt benne? Nos, nyilvánvalóan minden tagállam, beleértve Horvátországot is, mint megfigyelő státuszú tagot, aztán a vegyes bizottságban lévő Schengeni megállapodással kapcsolatos témákat illetően is vannak tagállamaink, Norvégia, Izland, Liechtenstein és Svájc is részt vesz a bizottság egyes területének munkájában. Az Európai Bizottság révén pedig a belbiztonsággal, illetve a bel- és jogbiztonsággal kapcsolatos szervek, az Európol, az Eurojust, tehát nem csak rendőri, hanem jogi a ö, BTK területével együttműködés tekintetében is érintett szervek is részt vesznek a bizottság munkájában, a Frontex a külső határok tekintetében, a CIPOL a képzés tekintetében, a IMCDD, egy, amely a, a kábítószerrel kapcsolatos témák monitoring központja, az OLAF, az Interpol is bekapcsolódik olyan esetekben, amelyek a külső kapcsolatokat igényelnek, az Európai Unión kívül területeket érintő ügyekről van szó, akkor kapcsoljuk be az Interpol. Tehát minden a belbiztosságban érintett szervezet részt vesz, a tagállami szintűek is, meg ö, minden releváns ügynökség is. Tehát az ügynökségek bevonásra kerültek ebbe a munkába, van lehetőségük a fórumon révén koordinálni a projekteket. Ez volt a bevezető. Most a konkrét kérdésekkel kapcsolatban, illetve a kozi együttműködésben való tapasztalatai a csempészet és hamisítás tekintetében el kell mondjam, hogy nagyon kevés projekt kon- van ö, konkrétan a e két témára kihegyezve. Ám van több olyan projekt, amely közvetett vagy közvetlen módon kapcsolódik a csempészet és hamisítás témájához ezeket szeretném a bizottságunk által vitt projekteket ismertetni, amelyek ilyen kihatásúak. Az Európai Tanács 2009-es határozata alapján kért egy belső biztonsági stratégia felállítását az Európai Unió számára. Az egyik prioritása a nem más, mint hogy végre, felállítsa, végrehajtsa is, és figyelemmel kísérje ezt a stratégiát. Az Európai Unió belbiztonsági stratégiáját 2010-ben a spanyol elnökségig is hagyták jóvá az Európai Tanács keretében. E, stratégiában a súlyos és szervezett bűncselekmények, mint az egyik fő kihívás kerülnek meghatározásra az Európai Unió belbiztonsága szempontjából növekvő fontosságú kockázatként ezen belül az emberkereskedelem, a kábítószerkereskedelem, fegyverkereskedelem, hamisítás nyilvánvalóan összekapcsolódnak, illetve kapcsolódnak a súlyos és szervezett bűncselekményekhez. Ez tükröződik a kozi első munkaprogramjában is, melyet a belga elnökség égésze alatt 2010-ben hoztunk létre, és amely célja az volt, hogy a trió elnökség munkáját kapcsolja össze igyekszünk 18 hónapra kidolgozni a programokat, ekkor a, a belga elnökség alatt volt az első ilyen program, amely a, a trió időszakára vonatkozott. Lássuk, mik a, a csempészethez hamisításra kapcsolódó legfontosabb témák. Az első, amelyet meg akarok beszélni önökkel, az Európai Unió a súlyos bűncselekmények foglalkozó szakpolitikai, másik pedig inkább a, a, a, a, a kábítószerek elleni cselekvések, az első a kokain, heroin, a másik pedig a szintetikus kábítószerek elleni tevékenységek köre. Hadd szóljak először a súlyos nemzetközi bűncselekményekről szóló szakpolitikai ciklusra. Ez egy belga kezdeményezésre megy vissza, 2009-2010-ben indult ez, a belga elnökség 2010 végén fogadta ezt el. A belga, ez a belga kezdeményezés a harmoni projektben öltött testet, amely az Europol, a bizottság és más érintettek bekapcsolásával igyekezett prioritásokat meghatározni az Európai Unió számára a belbiztonság tekintetében. E szakpolitikai ciklus 2010-ben indult el tehát, és ez tekinthető a kozi munkája alapjának, a szervezet és súlyos bűncselekmények elleni harcban. A szakpolitikai ciklus egy több éves kört határoz meg, világos módszertan mentén hozza létre, hajtja végre és vizsgálja a belbiztonsági kérdésekkel foglalkozó prioritásokat a szervezett bűnözés és súlyos nemzetközi bűncselekmények tekintetében. Tehát a kezdetekkor megállapodtunk abban, hogy egy korlátozott két éves szakpolitikai ciklussal indítunk 2012-13-ra. Az értékelések 2011-re vonatkoztak, az Európol hozta létre ezeket. Egy két éves kezdeti szakasz után egy teljes négy éves szakpolitikai ciklust hoztunk létre 2013-tól 2017 ig mely az Európai Unió súlyos és szervezett bűncselekményekre vonatkozó értékelésére alapul, mely 2013-as dátum lesz. Majd visszatérek még erre az értékelésre. Az Európai Unió szakpolitikai ciklus módszertana lehetővé teszi, hogy a tanács meghatározzon közös prioritásokat Európai Unió szinten, és hogy jobban tudjunk koncentrálni a szervezett bűnözés elleni harcban. A 2011-es felmérés alapján, amit az Európa készített, a tanács megállapodott a következő prioritásokon a szervezett bűnözés elleni harcban 2011-től 2013 ig Első prioritás. Gyengítenünk kell a csoportok, a a nyugat-afrikai szervezetbűnözői csoportok kapacitását a heroin és kokain csempészet területén, az Európai Unió felé irányuló csempészetről van szó. A második prioritás kapcsolódik a nyugati Balkán országaihoz, célja, hogy csökkentse ennek a térségnek a szerepét, mint fő tranzit és tárolási hely a csempészet kábítószerek szempontjából, és az albán nyelvű szervezetbűnözési csoportok ellen fellépen ezzel kapcsolatban. A harmadik prioritás, amelyet a, a bel- igazságügyi tanács megállapított, az az, hogy gyengíteni kell a bűncsoportok kapacitását az illegális bevándorlás elősegítésében, különösen a keleti déli és délkeleti határokon, különösen a török határok mentén, illetve a válsággal sújtott területekkel kapcsolatos határaink mentén. A negyedik prioritás, melyről döntött a tanács, kapcsolódik a termelés és elosztási hálózatok gyengítéséhez, az új pszichoaktív anyagokat is beleértve a szintetikus kábítószerek körébe. Az ötödik prioritás célja hogy a, a hálózatok megszakítását célozza meg, különösen a konténerben szállított kokain, heroin, kannabisz, hamisított termékek és pszichotróp anyagok tekintetében. Hatodik prioritás. Harc minden ember csempészeti forma ellen és ember csempészeti forma ellen megcélozókat, a bűnözői csoportokat, amelyek ilyen tevékenységet folytatnak, különösen a déli, délkeleti és keleti határai mentén az Európai Uniónak. A hetedik prioritás kapcsolódik a hogy csökkentenünk kell a mobil bűnözői csoportok kapacitását az Európai Unióban. A nyolcadik és utolsó prioritás pedig hogy fellépjünk, gyorsítsuk a fellépést a cybercrime ellen, illetve a, KB, a internetes bűnözés ellen. Ez volt az a nyolc prioritás, amelyet a tanács politikai szinten meghatározott annak érdekében, hogy a kozi munkáját kialakítsa a koordináció és műveleti együttműködés tekintetében a belbiztonság területén. Most, hogy a tanács meghatározza ezeket a prioritásokat, lássuk, mi történt. A COSI először meg kell határozza a releváns szereplőket minden prioritás tekintetében, Európai Uniós tagállami szinten, annak érdekében, hogy minden prioritásra vonatkozóan stratégiai célokat tudjuk meghatározni. Ezek a stratégiai célok aztán felfedik a 2011-től 2013 ig terjedő időszakot ezen prioritás csoportokban. Elnézést megszakítom Genson urat egy pillanatra. Elnézést, de nagyon fáj a lábam, és muszáj egy kicsit kimennem járkálni, úgyhogy kérem az elnök helyetteseket, illetve a legnagyobb frakció koordinátorát, hogy pár percig legyen szíves helyettesíteni. Thank you very much. Köszönöm. Követve a prioritások végrehajtását, a Sarkozy meghatározta a stratégiai céljait, és minden egyes célra vonatkozóan egy éves operatív cselekvési tervet hozott létre. Ezek végrehajtása folyik most. Ezek az éves cselekvési tervek és célok vonatkoznak az Európora, Eurojustra, Frontexre, Sziporra, vonatkozóan feladatokat határoznak meg. Ha megnézzük az éves cselekvési tervet, te látható, hogy az öt operatív cselekvési terv közvetlen, kapcsolódik közvetlenül vagy közvetetten a csempészethez, illetve a hamisodott árukhoz, amelyekkel foglalkozik a mostani szakaszunk. A Nyugat-Afrikával foglalkozó művelet, amely főleg a kábítószer csempészet, illetve a kokain csempészettel foglalkozik. A második cselekvési terv a nyugati Balkánt érinti, ezt Olaszország vezeti, ezt a projektet az ottani szervezett bűnözés ellen fellépve a harmadik operatív cselekvési terv, amelyet említenék, és amely az embercsempészettel foglalkozik, ezt Nagy-Britannia vezeti, a negyedik a szintetikus kábítószerek elleni fellépést illeti, ezt Lengyelország vezeti, az ötödik pedig a kontinerben való csempészet, amelyet Franciaország vezet, mármint adott ezzel elleni fellépést. Az öt cselekvési terv, tehát a, a hamisított, illetve csempészet termékekkel foglalkozik, és mindegyik esetében egy tagállam kapott vezető szerepet, hogy irányítsa a projektet, végrehajtsa azt, és aztán később értékelje azt a Kozival Egyetemben. Nemrégiben hajtottuk végre az első monitoring tevékenységet az operatív cselekvési terv végrehajtására vonatkozóan, és elmondható, hogy eléggé vegyes kép alakult ki ennek nyomán. Vannak jó gyakorlatok már, említhető ezek közül több is már ezen szakasz után, ám vannak további javítási lehetőségek bizony, különösen a tagállamok bevonását illetően illetve a projekt tudatosítását illetően, meg a finanszírozást illetően is van még javítani való. Lássuk, mi lesz a jövő ezen első két éves korlátozott szakpolitikai ciklus után most, hogy 2013 2017 ig teljes négy éves ciklus indul el. Ezen ciklus alapja egy Európol elemzés lesz. Nem az a típusom, mert most ismerünk, hanem egy új, amely a súlyos és szervezett bűncselekményekre koncentrál majd, mint értékelés. És a Kozi jóvá hagyta ennek a módszertanát 2012. júniusában. Az Európai Unió szakpolitikai ciklusa után szeretnék szólni a a kábítószer csempészet elleni két jogszabályról, amelyet a COZI javasult, az egyik a kokain és heroin útvonalak elleni fellépés, amelyet 2010-ben a spanyol elnökség hagyott jóvá, a második pedig a szintetikus kábítószerekkel foglalkozik, amely 2012-ben a lengyel elnökség alatt került elfogadásra. Az első arra koncentrál, hogy megszakítsa a kokain és heroin csempészet útvonalait, de fellép az ebből származó bevételek ellen is. Van egy végjelentés a heroin útvonalak megszakításra szóló projektről, ez eh, már elérhető a közvelemény számára is, olvashatják önök is azokat a javaslatokat is, amelyeket a kozi tett le az asztalra, hogy javítsuk a jelentés alapján a tevékenységet, illetve az intézkedések utánkövetése is folyik, az operatív, a nyugat Afrikával és nyugati Balkánra vonatkozó operatív műveleti terv tekintetében is a heroin és a kokain szempontjából fontos területek ezek a második paktus. A paktum a, kábítószer, a szintetikus kábítószerekkel foglalkozik, ezre vonatkozóan megvan az operatív műveleti terv is. Az időm már fogy, úgyhogy le, zárnám. A kozi alaptevékenysége voltak épp abban áll, hogy végrehajtsák az Európai Unió szakpolitikai ciklusait. Van már eszköz a kezünkben arra vonatkozóan, hogy prioritásokat határozzunk meg tanácsi szinten, és ezt, ezeket a prioritásokat vonatkozó tevékenységeket végrehajtsuk, és megvizsgáljuk, hogyan lehet a tevékenységeket koordinálni a tagállamok szintén, az Európai Uniós ügynökségek szintjén, az eredet bűnözés elleni fellépés tekintetében, illetve a jövőben a súlyos nemzetközi bűncselekmények elleni fellépésben is. Zárásként két szó a kozi más területeket is vizsgál, más témákat is, amelyek nem közvetlenül kapcsolódnak az európai szakpolitikai ciklushoz. Említenék egy jelentést, amely nemrég megkerült elfogadásra Nyugat-Afrika tárgyában, ahol értékeltük a 2011-es tanácsi konklúziók végrehajtását a kábítószer harc tekintetében ebben a régióban. Ez is egy mindenki számára elérhető jelentés, mert rámutat az, az a cselekvések, nyugat-afrikai cselekvések erős és gyenge pontjaira, a belga kezdeményezés pedig a, a nyugat-afrikai helyzet értékelését szolgálta, és ennek alapján az Interpol egy, egy nyugat-afrikai rendőr információs rendszer felállítását tervezte meg, amelyet az Európai Unió fog finanszírozni egy Eurojust jelentés is nemrégiben készült el, amely értékeli a Eurojust tevékenységét a kábítószer csempészeti ügyekben. Nem sokára ezt is publikálják, és talán itt abba is hagyhatnám még egy gondolat. A kulturális javak csempészetét illetően a COZI, a KEC és az Interpol között párbeszéd folyik arról, hogyan lehet bevonni az érintett szervezeteket a jobb együttműködésbe, az ilyen kulturális savak csempészet elleni harcban. Az Interpol szintjén van egy olasz szervezésű projekt, amely a kulturális örökség megvédésének rendszerét ö, állítja fel. Ez kap, volna kapcsolható egy Európai Uniós projekthez is. A, végül, de nem utolsóban a COZI, a ciprusi elnökség során egy kábítószer csempészeti elleni stratégiát, illetve az emberi elleni stratégiát és kívánok majd dolgozzak. Köszönöm. Merci beaucoup, monsieur. Je crois que vous avez tenu parfait. Köszönöm szépen, pontosan betartott a 15 perces időt. Most következnek a kérdések. Meghallgatjuk az összes kollégát, és utána a válaszokat. Jákalina úré az szó először. Köszönöm, elnök asszony. Sorba veszem a kérdéseket. Olaf alapvető feladata van, feladata az európai alapok felhasználása a hamisítás elleni harcban. Nagy érdeklődéssel hallgattuk a beszámolót a közös fellépéséről, fellépésről, a sirokko, ami a cigarettára vonatkozik. A cigarettacsempészet különösen jelentős Európában körülbelül 10 milliárdos forgalmat jelent, és az egész világban 50 milliárdot, és vannak olyan országok, például Írország, ahol különösen jelentős. És a teljes fogyasztáshoz képest nagyon magas az aránya. Van, aki azt mondja, hogy nyomon követhető a cigaretta útja, és így lehetne felszámolni ezt a tevékenységet. Két kérdésem van a best practice pozitívan értékelték. A szervezet bűnözés elleni fellépés keretei felülvizsgálata során az Olafról is gyakran szó van, úgyhogy ezzel kapcsolatos a konkrét kérdésem. Az Europol rendkívül fontos szerepet játszik. Beszámoltak a hamisítás elleni harcról, a gyógyszer hamisításról konkrétan. Folyamatosan növekszik ez a kereskedelem, ez a piac, és ennek hatása van a polgárok biztonságára és egészségére. Az Europol igazgatójával néhány héttel ezelőtt találkoztam. Szeretném megkérdezni, hogy a lefoglalásról, illetve a konfiszkáról mit gondolnak erről a Líbe Bizottság előtti dossziéről, ami még hatásosabbá teheti az eszközt. És az akta, a másik téma, a megállapodást az Európai Parlament elutasította nemrég. Hogyan értékelik ön ezt a, önök ezek, ezt a helyzetet? Különösen gondolva a tevékenységükkel kapcsolatos megállapodásokra is. Végül, elnök asszony, a következő témám a kozi, hamisítás, határon átnyúló bűncselekmény, nyolc operatív terv, Balkán. Szerbiába megyünk a jövő héten, a Krim delegációjaként. Ön beszélt az operatív tervekről és az igazságszolgáltatási rendőrségi együttműködésről. Pontosan mi a szerepe az együttműködésnek? Szerbiában hiszen Szerbia fontos ország ennek a tevékenységnek a szempontjából, és mi is azért megyünk el oda a delegációval, hogy megvizsgáljuk, hogy hogyan lehetne ezeket az operatív tevékenységeket hatékonyabban végrehajtani a szerb hatóságokkal együttműködve. Köszönöm, Jan Jakolino képviselő. Newton Dan képviselője a szó az ALDE nevében. Köszönöm szépen mindenkinek megint csak ezeket a rendkívül érdekes előadásokat. Az Olafnak és a Europolnak is intézném a kérdésemet. Először is köszönöm, hogy leírták a műveleteket, illetve hogy mit tapasztaltak, mit találtak a konténerekben. Az lenne az érdekességem, hogy amikor nem éppen műveleteket végeznek, tehát az év további 99%-ában akkor is érkeznek ilyen termékek Európába. A szervezetük vezetőitől kérném, hogy írjanak egy kívánságlistát arra vonatkozóan, hogy önök mit kívánnak Európától, tehát milyen változásokra van szükség, hogy a harcukat folytathassák. És elmondták, hogy van egy európai bírósági ítélet arra vonatkozóan, hogy a tranzit során megvalósuló elkobzásokat megszüntetik. Hát ez számomra egészen elképesztő. Kellene egy olyan úgynevezett bevásárlólista, amivel sokkolhatjuk a közvéleményt a jövő év során. Szeretném tudni, hogy tudnának egy ilyet összeállítani. Ami pedig a tanácsot illeti, a Kózihoz intézném most a kérdésemet, nagyon érdekes volt ez az előadás. A tanács weboldalát néztem az iPad-emen egyébként, és úgy tűnik, hogy önök nem is léteznek. Volt egy sajtóközlemény, amely a tanácsi sajtóközleményekhez hasonlóan semmit sem mond. Tehát nyilvános, ön nyilvános dokumentumokra utalt, hivatkozott, amelyeket megnézhetünk, de hát hol vannak ezek? A tanács weboldalán van valami eldugott kis sarok, ahol ezek megtekinthetők? hogy a kérdésem ne haragudjon, túl hosszú volt a bevezető, tehát a Kózinál ki az, aki a tagállamokat képviseli az állandó képviselet részéről, mondjuk egy nagykövet, vagy a nagykövet helyettese? megy el önökhöz, és akkor leülnek a tárgyalóasztalhoz? Illetve a tanácsi titkárságból hányan dolgoznak a kóziban? Köszönöm szépen. Grazie. Köszönöm, Jutondon képviselő úr. A néppárt nevében Mátyé képviselő kap lehetőséget, két perce van. Köszönöm, elnök asszony. Szeretnék föltenni egy kérdést, valószínűleg az Olafhoz szól ez a kérdés. Mit, mi a helyzet a lefoglalt termékekkel? Lehet, hogy az Európolos képviselő tudna erre inkább választ adni. Mi, mi történik a lefoglalt termékekkel, amikor halljuk, hogy milyen mennyiségek, több ezer tonnás mennyiségekről van szó, ezek hatalmas tételek. Konkrétan mi történik ezekkel? Visszaküldik őket, megsemmisítik őket, milyen ugye közös műveleteket szerveznek bizonyos tagállamokban. Szeretném tudni, hogy mi történik konkrétan, amikor ott vannak egy kikötőben, ez az első kérdésem. Aztán csatlakoznék a kollégámhoz is, Newton Donhoz. Nincsenek pontos adataink a tagállamonként a veszteségre vonatkozóan, például áfa veszteség, esetleg cégenként, például a dohánykereskedelem, dohány csempészet, például lehet, hogy a Philip Morris számára egy bizonyos kárt jelent, de vannak-e adataik arra vonatkozóan, hogy az ipar számára, a gyártók számára mit jelent ez, az autó gyártó cégek számára mit jelent ez, ugye sokszor az alkatrészekről is szó van, hamisított alkatrészek érkeznek be a szervizekbe. Aztán beszéltek a növényvédőszerekről is, hihetetlen, hihetetlen, amilyen adatokról beszélt, hogy ilyen szintű ez a tevékenység. De igazából itt szakmai felhasználókról van szó, a mezőgazdasági vállalkozókról. Nem rólam van szó, aki a kiskertben özött borsot fogok termeszteni úgy néz ki, hogy nagyon könnyű ezeknek a termékeknek bejutni a szakmai körökbe. Hogyan lehetne ezzel ellen föllépni? Úgy, el tudom képzelni, hogy a nagy mezőgazdasági vállalkozókhoz bejutnak ezek a termékek. Ez hihetetlen, és csodálkozom ezen. Tönkreteszi a földet, a természetet, a környezeti károkat okoz el se tudom képzelni, hogy ez hogy következhet be. És a két év között, ahogy láttuk az adatokból, hogy jelentősen megnőtt a hamisított növényvédőszerek felhasználása. A kérdésem az, hogy a Kozinál vagy az Europolnál nagyon jó eredményeket tudnak felmutatni, de szeretném pontosan tudni, hogy a tagállami bizalmat hogyan tudják növelni azért, hogy a tagállamok részt vegyenek az operatív fellépésekben. Tudjuk, hogy néha a tagállamok nem nagyon bíznak, nem, húzózkodnak attól, hogy részt vegyenek ezekben a közös műveletekben. Hogyan tudják meggyőzni önök ezeket a tagállamokat? Persze a kozi is szerepet kap ebben, és a kozi be tudna arról számolni, hogy ez a bizalom valójában nő-e, és hogy alakul. Még egy utolsó kérdésem lenne az arab emirátusokkal kapcsolatban az a benyomásom, hogy egy gyümölcsöző ipar él az arab emirátusokban, szervezett bűnözés kezében, és egyre nagyobb mértékben állítanak elő hamisított terméket. Erről mit tudnak mondani? Köszönöm. Köszönöm. Skilakakis képviselője a szó. Thank you, and first of all, thank Köszönöm szépen, először is köszönetet mondanék az előadásokért. Három konkrét kérdésem lenne a termékhamisítással kapcsolatban. Tulajdonképpen három és fél kérdés. Az első, hogy milyen kiesett bevételek tapasztalhatók európai szinten, illetve tagállami szinten e tevékenységek okán. Van -e erre vonatkozóan valamilyen elképzelésük, legalább nagyságrendileg? Illetve mely erőforrásokat használnak az ezen problémák elleni küzdelemben. Úgy gondolják-e, hogy túl kevés a rendelkezésükre álló erőforrás? például a kiesett bevételek tekintetében? Ez lenne az első kérdésem. A második a szubszidiaritás elvére vonatkozik. Úgy látják el, hogy szükség van a források növelésére európai szinten, hogy eredményesebbek lehessünk a jelenség elleni küzdelemben európai szinten, nem pedig tagállami szinten. A második kérdésem pedig a korrupcióra vonatkozik. Főként amikor a UNDC-t hallgattuk, azt hallhattuk, hogy vannak korrupciós útvonalak, amelyek párhuzamosak a kábítószerkereskedelmi útvonalakkal. Azt feltételezem, hogy a kábítószerkereskedelemre használt útvonalak, ugyanezek a korrupciós útvonalakat használják a hamis termékek kereskedelmére, mert ha a korrupt hivatalnok a korrupciót, a megvesztegetést elfogadja az egyik dologért, akkor a másikért is el fogja fogadni. Az önök szervezetei beazonosították-e ezeket a korrupciós útvonalakat, mert az egyik stratégia, hogy megpróbálják elkapni a bűnözőket, de egy másik stratégia az lehet, hogy azokat kapják el, akik lehetővé teszik a bűnözők munkáját. A kérdésem, hogy ezzel foglalkoztak-e? Főként, ha figyelembe veszik, hogy vannak olyan szomszédos államok, amelyekkel nagyon jó kapcsolatokat ápolunk, és ahol nagy pénzeket fektetünk be. Azonban ezekben az államokban is nagy a korrupció. Úgyhogy ha az ember kereskedelem átjut a határokon, ha megnézzük a hivatalnokokat, mondjuk a határokon, a korrupciós kérdésekkel kapcsolatban láthatjuk, hogy nagyon sokan érintettek, de akár a mi oldalunkon is egyébként ez is előfordul. Kérdésem tehát, hogy a korrupciós útvonalakról önök mit gondolnak, figyelembe véve, hogy minden lánc csak annyira erős, mint a leggyengébb láncem. A dohányvállalatoktól, dohányipari vállalatoktól nagyon sok pénz érkezik az EU-s költségvetésbe a cigaretta hamisítás elleni küzdelemre. Ha jól tudom, ez több mint 100 millió dollár. A kérdésem, hogy ezzel a pénzzel mi történik? Ki költi azt el, és milyen eredménnyel? Köszönöm. Tálom. Köszönöm, Weiler képviselője a szó. Köszönöm, elnök asszony. Néhány rövid kérdésem volna pusztán, amely kiegészíteni azt, amit már megkérdeztek képviselőtársaim. Első kérdésem talán kicsit provokatívnak hangzik. Azt mondták, hogy az együttműködés a legfontosabb európai szinten, és már így is nagyon jól működik ez, már most is. A három előadás során egy kicsit ott volt a benyomásom, hogy vannak itt azért átfedések, párhuzamok, és a forrásokat jobban össze lehetne illeszteni. Talán túl sok a szervezet, amely felállt, tehát nem túl kevés, hanem túl sok a szervezet, amelyet össze kell hangolni. Talán fontos volna ezt is megvizsgálni. A tanács képviselője is elmondta, hogy egyes tagállamok erős forrásokkal bírnak, és ezeket bizonyos bűnökvetői formák ellen alkalmazzák. a Németország hazám esetében melyik mire koncentrál a tagállam, az embercsempészetre, vagy melyik más tevékenységre leginkább? Mert hogy vannak ki hangsúlyok, hogy említette. A másik kérdésem, amit John Dan már kérdezett, én is megkérdem, mire van még szükség? Vagy azok az irányelvek, amelyekkel bírunk jelenleg, elégséges e önöknek, hiszen van irányelvünk a pénzmosás ellen, van egy jogszabályunk a hamisított gyógyszertermékek ellen, az IMCO szakbizottság is együttműködött ennek kialakításában, erre még én emlékszünk. Az online eladásokat nem tudtuk bevonni a hatály alá, de a többi mást igen, segítene bennünket abban, ha elmondaná jogi szempontból hol lát hiányosságot, joghézagot, vagy az Európai Bíróság gyakorlatában mi látható például, ha nem helyén való az, hogy le lehet fogni, nem lehet lefogni a tranzitban levő termékeket, akkor ott jogszabályt kéne változtatni. És nem csak irányelvekre támaszkodhatnak munkájukban. Önök jónak látnák azt, ha az FDA megállapodás bizonyos intézkedéseket határozna meg azon harmadik országok számára, amelyekből importálunk, például Kínára gondolok itt, hogy a szabadkereskedelmi megállapodásokba betennénk-e más elemeket is, például a bűncselekmények elleni fellépés elősegítése érdekében. Utolsó gondolatom, elmondta, hogy nagyon nagy a, a, a bevételeket hozhatnak a, a, a, a hamisott termékek. A gyógyszereknél ez nyilvánvaló, meg a luxus cikkeknél, ám egy sor olyan termék látható, például a gyógyszerek esetén, ahol csak a mennyiség, hatalmas mennyiség hozhat nagy hasznot, mert nem túl drágák ezek a termékek. Rámutatna arra, hogy hol a legnagyobbak a, a potenciális bevételek a, a bűnnelkövetők számára. Aztán Németország tekintetében hogy mi történik a lefoglalt termékekkel, nem tudom máshol, hogy van ez, Németországban a vámhivatal elpusztítja ezeket, el, megsemmisíti a cigarettákat és minden egyéb terméket, hogy ne tudjanak semmiképp visszakerülni a gazdasági forgalomba. Nem tudom, más államok hogy járnak el. Köszönöm. Köszönöm, Válő képviselő úr. Szandergát képviselője szó. Tak formand, og tak for oplæggene. Øh, to spørgsmål. Måske misforstod jeg det, men Köszönöm, elnök asszony. Két kérdésem van. Lehet, hogy rosszul értettem a dolgokat. Minden esetre a benyomásom az, hogy másról termékekről beszélünk, az Európai Unió kívülről, az Európai Unióba érkező hamisított termékekről van szó. Szeretném tudni, hogy a hamisítás és a csempészet az unión belül milyen szintű, például az unión belül ország között, illetve az unióból az Egyesült Államokba érkező hamis gyógyszerekre gondolok. Második kérdésem, növényvédőszerek, ez egy súlyos probléma egyértelműen a hamisított termékek használata, de van itt egy másik nehézség is. Az Európai Unió egyes tagállamaiban a növényvédőszerek használatára vonatkozó jogszabályok eh, eltérőek. Vannak olyan növényvédőszerek, amelyek törvényesen használhatók bizonyos államokban, viszont olyan államokban jut el, ahol nem engedélyezettek. Vannak Lengyelországban engedélyezett növényvédőszerek, amelyeket Dániában vagy Svédországban tilos használni. A nyomozásaik során találtak-e ilyen törvényes termékeket, amelyek ugyanakkor az illegális kereskedelembe belépnek. Köszönöm. Mielőtt visszaadnám a szót a vendégeknek, nekem is lenne néhány megjegyzésem, bár a kollégák kérdései elég egyértelműek. Egy olyan aspektusra szeretnék foglalkozni, amit Skilakakis képviselő is már említett, a korrupció. Ha mindez lehetséges, ezt me asszony is mondta korábban, ha mindez lehetséges a hamisítás szintjén is, akkor egyértelműen mögött van egy konszolidált kör, nagy értékeket láttunk, nagy mennyiségek vagyunk szemben, és a fogyasztók egészségére is hatnak ezek a lehetőségek. Hogyha mindez lehetőség, lehetséges volt, és most is lehetséges, akkor ez azt jelenti, hogy a korrupciónak a szintje magas. Nem csak vám tisztviselőkről van szó, hanem intézményi funkcionáriusokról is szó van, hiszen egy bizonyos körnek a részesei, és így az ő együttműködésükkel lehetséges, hogy bővüljön ez a piac. A másik megjegyzésem az együttműködésre vonatkozik. Tudom, hogy kellemetlen a kérdésem, de nekünk nagyon fontos, hogy megértsük ezeket az aspektusokat. A tagállamok mennyit fektetnek be, és mennyire hisznek ezekben a szervezetekben. Több alkalommal beszéltem Ben White Európa igazgatóval, és sokszor említette azt, hogy a tagállamok nem biztos, hogy hisznek a szervezetekben, viszont ha hisznek, akkor azért, hogy minőségi ugrásra lehessen lehetőség. hatalmas mennyiségű növényvédőszerről és gyógyszerről van szó, amit lefoglaltak. Én is remélem, hogy tényleg megsemmisítik ezeket a lefoglalást követően, hiszen nem kerülhetnek vissza az illegális kereskedelmi forgalomba. De kérdésem, a mennyiség nagy része Kínából érkezik. Az Európai Unió maguk szerint a szerződéses erejét megfelelően kihasználja ezen a szinten, ezen a területen. Ezt nem csak a fogyasztók, európai fogyasztók egészségvédelme érdekében kérdezem, hanem a kínai dolgozók egészségvédelme és jogvédelme érdekében is, hiszen nagyon jól tudjuk, hogy hogyan zsákmányolják ki ezeket a kínai dolgozókat. A kollégák is feltettek hasonló kérdést, de én is még egyszer feltenném ezt a kérdést. Az Európai Parlament és az Európai Unió politikai szinten megfelelően lép föl ezekben a témákban? Jogalkotási, operatív szinten lehetne valahogy fokozni a tevékenységünket? azért, hogy még konkrétabb legyen az együttműködés. Már, már is átadom a szót Enn úrnak, utána Vastinkins úrnak és Kenson úrnak, mindannyiuknak 5 perc áll rendelkezésére. Elsőként hallgassuk meg Enn urat. Köszönöm. Szeretném elmondani, hogy a pénzügyi érdekek védelme az egyik tevékenysége az Olafnak, de természetesen ehhez kapcsolódik a hamisítás elleni harc, és a cigarettának ebben a, ezen a területen nagyon nagy a szerepe. Az Európai Unió pénzügyi érdekeit is védeni kell, ez a téma is ide tartozik. Más termékek esetében a gazdasági hatás, a közegészségügyi hatás és a céges vállalkozásokra gyakorolt hatásokat kell megvizsgálnunk. Mindenesetre két tényező nagyon fontos – Newton Don úr kérdése, erre reagálnék először. Megpróbáljuk a kereskedelmet, a törvényes kereskedelmet támogatni. Ugyanakkor megfelelő eszközökre van szükség azért, hogy az illegális kereskedelem ellen felléphessünk. Az egyik megoldás, amit a bizottság fölállított és tervez, az import és export nyomon követése. Az Olafnak például a tranzit adatokhoz van hozzáférése, de export-import adatokhoz még nem. Ez egy jelentős előrelépés lesz. A büntető bíróság szerepe a következő kérdés. A tranzit témájában szeretném pontosítani, hogy a bizottsági szolgálatok dolgoznak egy végleges, egy jó megoldáson, de az Olaf pragmatikus megoldást javasol, vagyis a harmadik országokkal a kölcsönös támogatási megállapodásokat kívánjuk kihasználni azért, hogy a hamis termékeket nyomon tudjuk követni. Egyiptommal ez például működik, amikor gyógyszerekre vonatkozó nyomozást végeztünk, és Egyiptomtól megkapjuk a dohány kereskedelme vonatkozó adatokat. Ez egy win-to-win megoldás. Említette a vámszervek szerepének a kérdését is. A hajózási társaságok közvetlenül kell, hogy megadják az információt. Most már nem az importőr vagy az exportőr kell, hogy a bejelentést megtegye. Sokszor az eladónak vagy a vevőnek a neve nem is szerepel a nyilatkozatokon. Ez plusz kockázatot jelent, és még nehezebbé teszi a hamisát elleni harcot. Matyi asszony azt kérdezte, hogy mi történik ezekkel az árukkal. Amikor a vámszervekhez eljutnak, az vámszervek lefoglalják az árut, akkor egy vámszerv ellenőrzés alatt álló raktárba kerülnek, és mindaddig, amíg bírósági döntés nem születik, addig nem lehet megsemmisíteni a termékeket, de ezt követően igen, és a márka tulajdonosnak van lehetősége, hogy föllépjen kártérítésért. Ez az európai jogban szerepel, úgyhogy itt a tagállamok egyformán lépnek föl, kötelező megsemmisíteni ezeket a lefoglalt hamisított termékeket. A források problémája egyre korlátozottabbak a források, ezért egyre jobb megoldásokra van szükség az innováció nem csak az adatbázisra vonatkozik, ugye az adatbázis minél szélesebb kell, hogy legyen, de nagyon fontos az információk megosztása is. Szeretném megjegyezni, hogy párhuzamosság az Europol és az OLAF illetékessége szintjén nincsen a hamisítás területén. Az Olafnak adminisztratív jellegű feladatai vannak, viszont a büntető jogi témákban nem, lép, nem lép fel. Az Europol ugyanakkor nem végez közigazgatási nyomozást. A tagállamok a következő fázis felelőssége. a szervezetbűnözéssel foglalkozik elsősorban az Europol, tehát mi az, fázis, az első fázisban kapunk szerepet. Fontos egyébként, hogy értékelni tudjuk a tényleges értékeket, mennyiségeket, a hamisítás szintjét. Belső piacra vonatkozóan nincsenek adataink, és ezért alakítottunk föl egy hamisítás európai szintű obszervatóriumot, aminek a célja pontosan az, hogy felmérje a belső piaci helyzetet. A vámszervek szintjén a taxid főigazgatóság tartja kézben a mechanizmus, ez a statisztikai mechanizmus. A most születő rendeletben Kraltzmann a vezetésével már a tanács és a parlament vizsgálja ezt a rendelt tervezetet. A célunk az, hogy, a parlament, hogy az egyes tagállamok ne ö, állítsanak elő párhuzamos információkat. Olyan mechanizmusra van szükség, a, ami eszköz jelent számunkra az együttműködéshez, és az információt egy helyen kell beszerezni, ezt követően pedig meg kell osztani például a nemzetközi vámszervezetekkel is. Reméljük, hogy az Európolos információkat is hasonló módon meg tudjuk szerezni, de mindenhez szükség van a, az 1997-ben 515-ös rendeletet még módosítani kell ahhoz, hogy ez az információ csere megvalósulhasson. A kereskedelmi megállapodásokkal kapcsolatos kérdésre vonatkozóan azt mondanám, hogy a ázsiai országok vámszerveivel is együtt dolgozunk. A Diabolo 1-es és 2-es műveleteket szerveztük meg 19 ázsiai országgal közösen és mandátumot kaptunk arra, hogy az ilyenfajta operatív műveleteket továbbra is szervezzük. 50 országról van szó, Európai Uniós tagállamok és ázsiai országok, amelyek úgy döntöttek, hogy konkrét operatív tevékenységeket fognak szervezni. Ez azt jelenti, hogy a kínai szervekkel is együttműködünk, viszont a kínai vámszerveknek nincsen közigazgatási hatásköre, és ez problémás. Majd meg kell, hogy próbáljuk a Kínával felállított közös bizottságon keresztül fölvenni a kapcsolatot az illetékes hatóságokkal, és az illetékes hatóságok, valamint a vámszervek is együtt kell, hogy majd részt vegyenek a közigazgatási jellegű nyomozási feladatokban. Köszönöm. Köszönöm. Vastenkiste Kiste úr a szó. Dank u. Ik ga proberen om een antwoord te geven op alle vragen. Köszönöm szépen, megpróbálok minden kérdésre válaszolni, amelyet nekem tettek fel. Először is. Hamisított termékekről az Europol arra törekszik, hogy a pénznyomon követésének elvét alkalmazza. hat hónapig vagy egy évig is be lehet börtönözni valakit, de a legjobb módja annak, hogy az ilyen ügyeket felgöngyölítsük, hogy nyomon követjük a pénzt, tehát honnan érkezik, hova érkezik. Az Europol különböző műveletekben vett részt, ahol pénzügyi átutalásokat, pénzmozgásokat próbáltunk felderíteni, amelyeknek hamisított termékekhez volt közük. Ami pedig a kívánságlistát illeti, amit ön említett, Newton Dunn úr kérdezte ezt. Az egyik legnagyobb kívánságom az lenne, hogy legyen tájékoztató kampány a nehézségekről. Ugyanis például a rendőrségben, a közvéleményben, a bíróságok körében tulajdonképpen nincs igazán nagy igény. Az emberek csupán azt látják, hogy valamilyen termék a polcra kerül, de nem tudják, vagy nem foglalkoznak vele, hogy milyen nagy kizsákmányolás húzódhat meg azok mögött a termékek köz- mögött. illetve hogy az például a saját biztonságokra is milyen hatással lehet. A tagállamokkal való együttműködés az Európa szempontjából ez nagyon fontos. Nagyon fontos, hogy a nyilvánosság körében folyamatosan szinten tartsuk a figyelmet, és ha egy műveletet végrehajtunk, akkor nagyon fontos, hogy arról tájékoztassuk is a lakosságot. Ami pedig a statisztikát illeti, hát ez az egyik legnagyobb hátrány, hogy nagyon nehéz számadatot társítani ezekhez a jelenségekhez. Úgy tudom, hogy az OECD ezen a területen egy tanulmányt végzett. Nem az EU országokra vonatkozott ez, de megpróbáltak megpróbálták számszerűsíteni 150 milliárd dollár közötti összegre tehető a kiesett bevétel, illetve a világkereskedelmi szintnek 3-5 százalékát teszi ki például a hamisított gyógyszerek kereskedelme. Azzal kapcsolatban pedig, hogy több munkatársakra van-e szükség, Nyilván azt várják tőlem, hogy most igennel válaszoljak, ugyanis nyilván nagyon jól fel tudnánk használni az újabb és újabb munkatársakat a hamisított termékekkel kapcsolatban, vagy a kalózkereskedelemmel kapcsolatban, kábítószer elleni küzdelem. Nyilván prioritást jelent, de azt láthatjuk, hogy a tevékenységek eltolódtak inkább a hamisítás irányába. Ez egy nagyon jövedelmező üzletág. Ami pedig a költségvetést illeti, tehát hogy milyen költségvetés biztosít a cigarettaipar, a dohányipar az Európai Unió számára. Attól tartok, hogy erre a kérdésre nem tudok válaszolni, erről nincsenek ismereteim illetve a lehetséges átfedés az ügynökségekkel, ez előfordulhat, hogyha ugyanezzel a témával foglalkozunk. De azt hiszem, hogy ez az Europol, az Interpol közötti közös műveletekben is mondjuk megvalósul, például a hamisított élelmiszeripari termékeknél, az Interpol pedig más országokat is bevonhat, nem csak Európai Uniós országokat, és például az információs útvonalakat feltárhatja, amelyek a nem EU-s tagállamokból érkeznek. Ez ugyan úgy vonatkozik az Olafra egyébként, Thierry már említette ezt, hogy eljárási szinten kiegészíthetjük egymást, olyan szervezetekre összpontosítunk, talán ez klisé jellegű, de az Olaf a termékeket vámügyi szempontból közelíti meg, mi pedig inkább arra figyelünk, azokra a személyekre figyelünk, akik ezeket a termékeket felelősek. Így próbálunk meg boldogulni a hamisított termékek problémájával. Egy dolog egyébként, hogy lefoglaljuk a termékeket, de nyilván ezt nyomon kell követni, vissza kell követni a forrásig. Úgyhogy az embereket, az embereket kell felderíteni a mi esetünkben. A Kínában származó termékekre vonatkozóan előadásomban azt mondtam, hogy egy új trend van kialakulóban. Ez a saját területünkön is tapasztalható egyébként, tehát ahol az EU területére belépnek a konténerek, ott például teljesen sima pólókat találhatunk, a címkéket pedig már az Európai Unió területén helyezik rá. Például egy holland kikötőben a holland rendőrség lehet az, amely lefoglalja ezeket a termékeket, vagy nem tudja lefoglalni őket, mert sima pólókról van szó, ugyanakkor viszont az EU területén már ráhelyezik a hamisított címkéket. Az antwerpeni kikötőbe átjutnak, Úgyhogy ezek lennének a feltörekvő trendek. So... Köszönöm. Utolsó vendégünket is meghallgatjuk, Enszonor. Köszönöm szépen, elnök asszony. Jákolin úr kérdésével kapcsolatban Szerbia. Szerbiát lefedi a nyugat-balkáni projekt. Olaszország vezeti ezt a projektet. Olaszországnak rendkívül fontos az ebből a régióból érkező szervezet bűnözés elleni harc. Európa szintjén több ülést szerveztünk már azért, hogy a tagállami tevékenységet koordináljuk, olyan tagállamokról van szó, amelyek az operatív felépésben részt akarnak venni. Maga az akció alapja két oldalú tagállami megállapodás. A tagállamoknak kell bilaterális módon megállapodni ezekről a fellépésekről. Ebben a kapcsolatartó tisztek vesznek részt. Ahol pedig nincs kapcsolatartó irodánk, akkor nincs struktúrált párbeszéd, például Szerbiával a kozi keretei között nincs olyan párbeszédünk, amely keretében megvizsgálhatnánk, hogy általánosságban hogy tudunk együtt dolgozni Szerbiával. Pillanatnyilag a projekten keresztül működik ez, és két oldalú megállapodásokon alapul a teljes fellépés. Newton Dan úr kérdését illetően, hogy hát hozzáférni a dokumentumokhoz. Hát a kozét dokumentumi nincsenek elrejtve, de az tény, hogy nem könnyű megtalálni az összes tanácsi dokumentum között, hiszen nincs külön kijelölt kozi link. Például minden ülés jegyzőkönyv eredménye megtalálható a belbiztonság témakörében és a referencia száma megvan a dokumentumnak, és ez alapján kereshető egyes projektekre. Nem mindegyik persze a közvélemény számára elérhető, de a ismeretet jelentések, amekről beszéltem, elérhetőek. Itt a referencia számok alapján lehet átkeresni keresni de nem lehet, azt nem hiszem, hogy a kozik külön weboldalt tartatna fel, mi csak egy munk, tanácsi munkacsoport vagyunk, és ránk is ugyanazok a szabályok, átláthatóság és egyéb szabályok vonatkoznak, mint minden más munkacsoportra. Ami a tagállamok képviseletét illeti a kozinál, itt többféle módon képviseltetett magukat a tanácsok. A tanács rendelet nem, szó, nem szól arról, hogy kit kell delegáljon a, a tagállam. A legtöbb nyilvánvaló a fővárosokból jön, legtöbb esetben a rendőrfőnök, és Spanyolország vagy Belgium esetén, ahol az országos rendőrfőkapitány ül az asztalnál, máshol a belügyminisztérium, vagy az igazságügyminisztérium magas tisztviselője, Németország és Svédország delegált ilyeneket, és nagyon kevés tagállam esetén van a közös képviseletről diplomata, például Szlovénia esetében ez a helyzet, de legtöbb esetben a kormányzati emberek, tehát a fővárosból delegált belügyminisztérium vagy, vagy, vagy főrendőr az, aki ott ül. A Kozi számára viszonylag kicsi csapat dolgozik, három adminisztrátor, két asszisztens és két tagállami ö, kikölcsönzött ö, munkaerő dolgozik a titkárságunkon szeretnék átérni a következő kérdésre, hogy van-e bizalom a tagállamok részéről az együttműködésben. Itt nem együttműködési bizalmi kérdésekről van szó, forrás problémákról van szó. Azok a rendőri szervek, amelyeknek illetékessége van, azok ugye helyileg, vagy regionálisan, vagy nemzeti szinten léphetnek fel, és kevés forrásuk marad arra, hogy európai szintű projektekben részt vehessenek. Ez a legfontosabb probléma. Plusz forrásokat kell találni ahhoz, hogy integrálni tudjuk ezeket a szerveket a projektekben. A finanszírozás kérdése kapcsolódik. A rendőrségi körökben végrehajtott projektek nagy részét az Unió finanszírozza de most ugye nem tudunk plusz finanszírozást szervez, szerezni. Látjuk a Joint Investigative Teams kérdéseit, tehát a közös nyomozási csapatok felállítását is. Ezekre vonatkozóan külön költségvetési tételre van szükség, ha nem lesz ilyen külön tétel, akkor a tevékenységet ez akadályozni fogja. Sok tagállam esetében problémát jelent az, hogy nem tudnak több finanszírozási forrást erre szállni. Tehát nem bizalmi problémáról van szó, inkább forrás és finanszírozási problémáról a párhuzamosságok kérdése. A kollégához hasonlóan én is úgy gondolom, hogy európai szinten nem igazán vannak párhuzamos ügynökségi tevékenységek. A téma sokszor azonos, például szervezett bűnözés, de a fellépéshez használt eszközök eltérnek. Eurojust, Europol, Frontex, Olaf, a céljuk ugyanaz, de nincsenek párhuzamosságok nem unió szinten van a probléma, inkább az a probléma, hogy a Europol és az Interpol esetleg hasonló tevékenységeket végez. Ehhez szükséges a párbeszéd, az egyeztetés. Amikor mi azt látjuk, hogy az Europolnak már folyamatban van egy projektje, ami teljesen megfelel az európai szintű igényeknek, akkor meg kell, hogy vizsgáljuk, hogy hogyan tudjuk a legjobban a már meglévő lehetőségeket kihasználni. Például a COSI mechanizmus is egy hasonló megoldás, fontos, hogy az együttműködés hatásos legyen. A tagállami részvétel az operatív tevékenységben, ez önkéntes, nem kötelező a tagállamok számára a projektekben való részvétel, önkéntesen vesznek részt Németország, például a nyugat-balkáni témákban részt vesz intenzíven, valamint az emberkereskedelmi és a kábítószerkereskedelmi témákban is. Köszönöm. Köszönöm, Gerson úr. Még van néhány percünk, és több kolléga szót kért még. Newton Dan kollégával kezdjük. Um, really just to Csak reflektálnék arra, amit az Európolos úr mondott. Azt mondta, hogy abban áll a gond, hogy hogyan lehet tudatosítani ezeket a projekteket. Hát ez mindennek a lényege bizony a közfigyelem felkeltése. Hiszen, hogyha sikerül a közfigyelmet felkelteni, az segít majd. Ám ö, az is, ez majd politikai cselekményt is, cselekvét is megkíván a közfigyelem. Tehát ha már figyel valamire, akkor a, a politikusnak lépnie kell. Emlékszem, az első, az Európai igazgatóval egy kiváló német úriemberrel folytatott hosszú beszélgetésemre, azóta visszament Berlinbe, pont ebben a témában, hogyan lehet a közfigyelmet felkelteni azt mondta, hogy sajnos csak az egyetlen módon lehet, hogyha egy ö, szeptember 11-i katasztrófa történik Európában. Egy olyan szervezett bűnözés által okozott szörnyű katasztrófa, ami mindenkit ráébreszt arra, hogy szükség van cselekvésre. Persze azt is mondta, hogy eh, hát nem akarom, pont ez a célunk, hogy megakadályozzunk, megelőzzünk egy ilyen katasztrófát. Nos, a megoldás abban lehet, hogyha a mi szakbizottságunk, illetve a Jakolino kollégától írandó jelentés, amely a plenáris elé kerül majd, lehet az a nagy pillanat, amikor a közfigyelmet felkeltjük, és itt erre a témára, problémára tereljük. Tehát, hogyha sikerül ezt látványos látványosságá tenni a közvélemény előtt ezt a jelentést, akkor az sikerre visze bennünket. Kérdésem, a közfigyelem fel megkértése szempontjából hogyan lehetne például föltenni az Európa weboldalára Európa legkeresettebb tíz bűnözőjét, ahogy az Interpol meg a, az amerikai FBI is teszi. Föltehetnénk a tíz legkeresettebb rossz fiút, bűnözőt feltenni a weboldalra, az a közfigyelmet fel kell tenni, hopp, milyen érdekes a weboldal, és elolvasnák a többi anyagot is esetleg az önök az Európa weboldalán. Mi szól ehhez az ötlethez? Köszönöm. Válja képviselője szó. Ja, vielen Dank. Köszönöm szépen, elnök asszony. Mivel van időnk, szeretnék egy néhány kérdést feltenni még. Dan képviselőtársam is elmondta, nagyon jó szövetségeseink vannak a, a média keretében, keretében. Nemrég olvastam egy hatalmas cikket az olaf kapcsolatban, és a többi médiában is megjelent, egy struktúrális alappal kapcsolatos csalás ügyében a sajtó folyton foglalkozik a hamisított gyógyszerekkel, Németországban ez egy, egy, egy csúcs téma, sláger téma, különösen elfognak egy-egy ilyen szállítmányt. Nos, tehát a sajtó a legjobb szövetségesünk. És ez a második gondolatomra is átvezet, ez a finanszírozás és a források kérdése. Ha a lakosság támogat bennünket, és a legfontosabb csoportok, az segíti a megfelelő ügynökségek és intézmények finanszírozását és támogatását. Tehát sok esetben Európában nem veszük komolyan a kritikát, itt azonban éppen, hogy nem kritikát, hanem támogatást érzékelhetünk a közvélemény részéről. Aztán a vám szervek kapcsán saját szakbizottságomban, mert én ugye főleg a belső pénzes szakbizottságban dolgozom, a vámkódex reformján és új vámszabályzatokon dolgozunk, illetve a döntéseket hozzunk, és általában az ágazat erőteljesen ellene van ezeknek a változásoknak. A német, az angol és a francia nagy kereskedő cégek, a nagy kereskedő nemzetek vállalatai ellene vannak ezeknek a módosításoknak. Önök látnak-e a vám szabályokban, vám szervekre vonatkozó jogszabályokban valamiféle hiányosságot lehetne javítani a jogszabályokon úgy, hogy segítsük az önök munkáját, vagy éppen hogy túl szigorúak ezek a szabályok. Tehát lehet, hogy éppen akadályozzák a nemzetközi kereskedelmet. Ezek is nem éri meg ilyen szigorú szabályokat fenntartani. Aztán a, a különösebb bírságokból származó források az európai költségvetésben kell, hogy megjelenjenek. Önök az önök esetében a beszedett bírságok, büntetések a nemzeti költségvetésében mennek vissza, vagy az önök saját költségvetésében, vagy pedig az Európai Bizottságnál jelennek ezek meg? Néhány percben kérem, hogy reagáljanak ezekre a megjegyzésekre. Weiler képviselőnek válaszolnék a vám témájában. Mondta, hogy a belső piaci bizottság vizsgálja a közös vámkodexet, az európai vámkodexet. Az egyik probléma, hogy támogatjuk a termékliberalizációt, hiszen fontos, hogy megfelelő módon működjön a belső piac. támogatni akarjuk a kereskedelmi tevékenységet. Ugyanakkor egy megfelelő egyensúlyt kell kitalálni, megtalálni, hogy a hamisítás elleni harcban is megfelelő eszközeink legyenek. Nagyon jó eszközöket kell ehhez találni, és ahogy ön is mondta, néha az eszközök jogi szinten nagyon jók, de a végrehajtás szintjén vannak problémák. Például tranzit, import, export bejelentésben bizonyos adatokat meg kell adni, és néha látjuk, hogy kötelező információk is hiányoznak. Az információk nélkül nem tudunk dolgozni. Az egyik olyan elem, amit említettem is, egy nyilatkozat, Iránból érkező termék, illetve Európából kilépő termékekre vonatkozó nyilatokról, nyilatkozatokról van szó. Ugye mutattam az egyik dián, hogy hiány, hogy, illetve bemutattam azt a prezentációmban, hogy a mostani szabályok alapján nem kell megadni az eladó és a vevő nevét sem. Ugyanakkor nagyon fontos lenne, hogy hozzáférjünk ezekhez az információkhoz. A tranzit esetében nagyon fontos, hogy mi magunk és a tagállamok is láthassák az adatokat. A tagállamok viszont a mozgásnak csak egy részét látják. Mi lehet, hogy ezekben az esetekben föl tudnánk mérni, hogy milyen korrupciós mechanizmusok vannak a termékbeáramlás mögött, de ehhez szükségünk van a tagállami segítségre is. Köszönöm. Ja, bedankt Mr. Eh, Newton um uw steun voor raising awareness. Eh, eh, Europol... Köszönöm szépen a támogatást, ami a tájékoztató kampányokat illeti. Az Európol természetesen nagyon szívesen segít, amennyire tud. Köszönöm azt a javaslatot is, hogy tegyük meg a szükséges kiigazításokat a weboldalunkra vonatkozóan. A weboldal már működött, amikor egy műveletet végrehajtunk, akkor egy sajtóközleményt teszünk közé, és fényképeket is, amely mutatja, hogy az Európol tagállamokkal koordinálva tevékenykedett. Vannak olyan tagállamok is, amelyek kisfilmeket is készítenek, ezeket föltöltik a YouTube-ra. Tehát próbálunk együttműködni a jelenségek elleni küzdelemben. Például a nyaralás idején is, a nyaralások idején is nagy szükség van a tájékoztató kampányokra, turisták számára, hogy ne vásároljanak meg hamisított termékeket, hiszen az károsíthatja az egészségüket. Ami pedig a finanszírozást illeti a szolgálataink finanszírozását, például az árok elkobzása, lefoglalása. Az egyes tagállamok, mint például az Egyesült Királyság, rendelkezik egy olyan rendszerrel, hogy a lefoglalt áruk értékének bizonyos arányát visszaforgatják a rendőrséghez. Nem tudom, hogy ez minden tagállamnál így van-e. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Röviden válaszolnék Vejler asszonynak a büntetések bírságok ügyében. Van egy Európai Uniós kerethatározat a különféle ö, bűnügyi bűn, bírságok, pontjában kirót bírságok kapcsán, amely szerint a határon átnyúló bűncselekményeknél például egy szervezet bűncselekményeknél nem feltétlenül kell átadni a beszerett bírságot a tagállamnak, hanem a kifizetés helyénél, kifejezés helyét jelentő tagállamnál marad a beszedett díj. Ez a határon átnyúló szankcióknál is érvényes, meg az elkobzott témá, ö, áruknál is. Itt is van egy végrehajtó állam, meg egy érintett állam. Tehát a büntető jogszabályok megengedik ezt, ám a nemzeti költségvetésben mennek ezek a pénzek, nem az európai költségvetésbe. Köszönöm, mielőtt lezárom a délelőtti ülést, bejelentésem lenne. 14 órakor sajtótájékoztató lesz a Napoli Toszkája teremben. Én fogok elnökölni, az előadó lesz ott, és néhány szakértő fog részt venni. Terry Hen, Chris Vanstenkins, Julian Lunen, Stefano Cefani és Odon Csatti a Libera Szövetségtől. Szerettem volna még azt is elmondani, hogy 15 órakor folytatjuk a meghallgatást. A témánk délután a Frontex, az ILO, a Környezetvédelmi Ügynökség és a Libera bemutatása lesz. 15 órakor kezdjük pontosan. Az első panel témája a szexuális kizsákmányolást és, és munkaerőként való kizsákmányolást célzó emberkereskedelem. Szeretnék összetett mondani az OLEF és Europol, valamint a KOZI képviselőinek. Köszönöm, hogy őszintén egyértelműen fogalmaztak. A, a szakbizottság számára nagyon fontos, hogy mi nagyon reménykedőek vagyunk, és meg is vagyunk győződve azról, hogy a mandátumunkat megfelelően el tudjuk látni, bár a mandátum ideje rövid. Ennek ellenére úgy gondoljuk, hogy hozzá tudunk majd járulni a harchoz, a pénzmosás elleni harchoz, a szervezetbűnözés elleni harchoz. Köszönöm szépen, köszönöm az együttműködésüket, az eszmecserét. Köszönet, három órakor találkozunk.